So, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann würde ich auch vorschlagen, dass wir an Javasolnám, hogy kezdjük el. Én is egy kicsit késtem. Amikor én tegnap már itt voltam, még senki nem volt itt, tehát úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha hamar itt vagyok. Na, tehát akkor nézzük, ki van itt. Tehát nagy tolongás nincsen, de azért üdvözlöm a megjelenteket és azt javasolnám, hogy azonnal elkezdjük a napirendünk megtárgyalását, hiszen három jelentésről kell tárgyalunk. Szájer József a tízes napirendi pont, ez a téma soha nem ér véget, a jogalkotási felhatalmazási bizottság végrehajtási hatáskörnek gyakorlása. Tehát az előadója szó. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném bemutatni ezt a roppant izgalmas témát, a delegált jogi aktusokat, és ami ezekkel összefügg. A szöveg önmagáért beszél, hiszen hosszú munka, hosszú együttműködés után más szakbizottságokkal, kollégákkal volt együttműködésünk horizontális alapon itt a parlamentben is. Tehát bárki, aki ebbe a munkába bevonásra került, tudja, hogy a bizottsággal is nagyon gyümölcsöző kapcsolatunk volt. És én most szeretnék néhány iránymutatást bemutatni. Hangsúlyoznám, hogy iránymutatásokról van szó, tehát nem tartanak arra igényt, hogy teljes, enciklopédikus vizsgálatát képviseljék az egész dolognak, hiszen itt nagyon különböző területek érintettek. A különféle szakbizottságok tagjainak köszönetemet fejezem ki, a TRAN, az ENVI és a PES szakbizottságoktól már megkaptam a véleményeket, és várok a DEVE, az ITRE, az EMPL és az ECON szakbizottságok, AGRI és a LIBE szakbizottságok véleményeire. Ezek azok a szakbizottságok, amelyek napi alapon foglalkoznak a felhatalmazáson alapú jogi aktusokkal. Amikor a korábbi jelentésen dolgoztunk e témakörben, akkor úgy tűnt, hogy a parlament ezen ciklusa elégséges lesz, hogy a Lisszaboni szerződés alapján befejezzük ezt a ügyet, de nem értük el ezt a pontot. Több a tapasztalatunk, a szakbizottságok kidolgozták stratégiájukat, ezek néha ellent mondanak egymásnak de a parlament részére megvan az alapelvünk, hogy hogyan nézzen ki a hatalom megoszlása főbb európai szervek között, és ez nagyon fontos elem nagyon fontos eleme az egész dolognak. Tehát itt a hatalom megosztásról és a hatalom ellenőrzéséről van szó. Ez pedig a tagállamokban is működik, és a saját országomban is nagy vita zajlik abban a tekintetben, hogy miben döntsön a parlament, és mit delegáljunk ki a minisztériumokhoz. Például Spanyolországban is hasonló, az én országomban kommunizmus volt, és a parlament feladata más volt. Tehát nagyon különböző gyakorlatok vannak. Az európai intézményeken belül nagyon hosszú története van ennek a hatalom megosztásnak. A Lisszaboni szerződés azonban mérföldkő volt és tényleg sikerült elérnünk a célunkat, előre szaladtunk, és néhány egyéb intézmény, főleg a bizottság, de néha a tanács, sőt, főleg a tanács nem tudott követni minket. Tehát ez a parlament újabb meghatalmazása volt. És itt nagyon sok technikai részlet is volt, és megpróbáltuk a státuszkót megvédeni de nagyon gyümölcsöző együttműködés volt közöttünk és a bizottság között, és jó lenne, hogyha meg tudnánk kérdezni itt nyilvánosan a bizottság véleményét is, hiszen a bizottság együttműködése nélkül nem léphetünk tovább. A bizottság nagyon fontos szövetségesünk, hogy tovább haladjunk. A legfőbb különbség és a leglényegesebb iránymutató azt jelenti, hogy tanácsot képviselnek az előadó számára. Tehát itt nincsen egy kimerítő kritériumlista. De ha valakinek van egy jelentése, jogalkotási szándéka, és elolvassa itt az iránymutatókat, amelyeket itt a tapasztalataink alatt összeírtunk, akkor ez egy általános áttekintést ad arról, hogy ez a téma miért fontos, miért kell folytatnunk a tárgyalásokat. Nagyon fontos a Juri szempontjából, hiszen néha a kollégáinkat azzal vádolják, hogy mi itt blokkolunk dolgokat, olyan dolgokat, amelyek nagyon érthetetlen természetűek. És akkor azt mondják, hogy nekünk ne, nekünk ne kelljen ezzel foglalkozni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, a parlamentben eh, igazából a téma iránti tudat erősebb. Azért egyre kevésbé látjuk azt, hogy többiek nem értenek minket. Azonban az igényünk a nem az, hogy eh, ezt a munkát gátoljuk, hanem inkább, hogy elősegítjük, hogy a parlament megközelítése megfelelő legyen. Lehet, hogy a végén a parlament veszít néhány kis építőkockát, azonban összességében eh, győzhet. Nagyon fontos ebből a szempontból a határok meghúzása, a téma lekerítése. A jelentés előkészítésénél erre is ügyeltünk. Tehát különbséget kell tenni, hogy mi legyen az alap jogszabályban, és mi legyen a delegált, a felhatalmazáson alapuló jogszabályban. A hatalom a legfontosabb kérdés. Véleményem szerint ne kössük meg kezünket. A társ jogalkotónak, tehát nekünk legyen meg a jogunk, hogy megmondjuk, hogy mit teszünk bele a felhatalmazáson alapuló jogi aktusba, és mit tartunk meg saját magunknak. Ez azért lényeges, mert néhány kolléga azt mondja, hogy túl sokat delegált jogi aktus, túl kevés van az alapjogszabályban, és itt hatalmi harc zajlik. Azonban ebben a tekintetben a jogalkotóra legyen bízva ez a dolog. Tehát vannak iránymutatóink, vannak gyakorlatok, hát az biztos, hogy itt eh, felhatalmazásra van szó, időre van szükség, hogy újra tárgyaljunk bizonyos kérdéseket, újra elfogadjunk dolgokat. A második elhatárolás az, amennyiben a hatalmunkat átadjuk akkor hogyan tartjuk figyelemmel a folyamatot? Tehát felhatalmazzuk a társjogalkotót, és hogyan tudjuk ellenőrizni azt, hogy az mit tesz. Tehát ezt a különbségtételt is meg kell tenni. Ez is a hatalom kérdése, a befolyás kérdése. De itt számos tekintetben kötnek a korábbi esetek, kötnek, köt a gyakorlatunk. Itt a néhány definíció is, amely köt minket. Vannak bírósági határozatok is, többet szeretnénk a jövőben, hiszen ez számos témánál kimondja majd a végső szót, hiszen nagyon sok dolog függőben van még. Ezek a leglényegesebb elemek. Van egy dolog, amit szeretnék itt a végén megemlíteni, tehát ez a szöveg eh, létrehozása, kialakítása. Én panaszkodom, hogy nem volt elég gyors a megfogalmazás, a szövegezés. Ez jó volt, bátorította a bizottságot, a bizottság megerősítheti ezt, hiszen megjön a harmadik eh, verzió is, és ez lehetővé teszi azt, hogy még ebben a ciklusban formába tudjuk önteni az anyagot, és nem hagyjuk a következő ciklusra. Ezek nagyon lényeges szempontok, tehát ezek az iránymutatók az új parlamentnek is szolgálatában lesznek, az új kollégáknak is segíteni fognak. Tehát most vagy, vissza, vagy újra választanak, vagy nem választanak újra, de az új tagok is kapnak mondjuk egy ilyen gyorsalpaló tanfolyamat abból, hogy mit tettünk eddig. És ebben a tekintetben úgy gondolom, hogy átörökíthetjük örökségünket a következő ciklusra. Most uh, itt abba is hagynám. Az biztos, hogy ez egy sokkal keményebb feladatnak bizonyult, mint ahogy az elején képzeltük. Látom, hogy a szerződés hogyan töltjük meg élettel. Én azt mondanám, hogy elég sokáig fog ez még velünk maradni. Tehát egy általános megfogalmazást tudunk alkalmazni az összes anyagra. Tehát ez, ez a többi szakbizottság véleménye is, a többi szakbizottság is szenved az anyagtól, de nagyon-nagyon összetett témáról van szó. Az eljárás tekintetében a következőt mondanám. Most jönnek a módosítók, a szakbizottságok véleményei beérkeztek, hogyha jól tudom, szeptember 27-e a módosító határideje, és akkor megfelelő időben előre haladhatunk az eljárással és a többi anyaggal. Köszönöm szépen most a figyelmüket. Köszönöm Szájer József. Rapka úr. Köszönöm Klaus Heiner. Köszönöm szépen Klaus Heiner. Először is, ami az általános irányt illeti, egyetértek azzal, amit Szájer kollega javasol. Különösen azt, hogy iránymutatásokat készítsünk el, amely egyrészt eléggé nyitottak, rugalmasak, másrészt egyértelműek. Tulajdonképpen ezeket mindig értékelni kell majd, meghatározott időnként, az érintettekkel, a többi szakbizottságban ülő kollégákkal. Különösen egyetértek azzal, amit Szájer kollega az előbb kifejtett, de pontosan emiatt két-három ponttal kapcsolatban kérdéseim vannak, ahol a szöveg úgy tűnik, hogy nem, nincs teljesen összhangban azzal, amit a kollega elmondott. Most ahol problémám van a szöveggel, az tényleg nem általános, hanem csak egy-két apró pont, ahol még szeretnék valamit kérdezni, vagy módosítást kérek, egy pontban pedig kiegészítést szeretnék. Végig is mennék ezeken a pontokon. Most csak az első pontról beszélek, tehát az iránymutatásokról, a többi az csak habatortán, ez, ez a dolognak a lényege. Van itt egy pont, azt hiszem ez a hetedik, lehet, hogy ez csak egy fordítási hiba, de itt hiányzik egy ige a német szövegből, ami viszont nagyon fontos. Itt ugyanis az szerepel, hogy az információk eh, rendelkezésre bocsátására eh, delegált jogi aktusokat végrehajtani, de hiányzik ott a németben a segédig, hogy végre kell hajtani, vagy végre lehet, és nem mindegy, hogy itt kell, vagy lehet. Itt eh, lehet, hogy ez egy fordítási hiba, nem hasonlítottam össze ezt a mondatot még a többi nyelvi változattal. Ezt lehet, hogy meg kell tenni. De ennél is fontosabb, azt hiszem ez talán a 12. pont, és ezzel kapcsolatban tényleg problémám van. Ez egy konkrét dolog. Szájer kollega itt egy példát említ, Szerintem ez helyes is, és a példa kapcsán azt fel, hogy itt egy végrehajtási aktusról kell, hogy szó legyen, tehát Implementing Act, igen, ez ebben a pontban rendben is van. Annyi, mennyiben a jogalkotó nem rögzítette, hogy az engedély az alapjogi aktus integráns része egy függelék vagy melléklet formájában. Ez is rendben van, de utána a következő része van problémám, azt azt szerepel, hogyha ez, ehhez kiegészítik egy új szabályozási tartalommal, amely lényegesen megváltoztatja a jelleget, és egy másodlagos politikai eh, karaktert eh, jelleget ad neki, akkor egy végrehajtási jogi aktusra van szükség. Hát ezt aztán nem értem. Itt eh, a, ez a bizottságnak nagy tágra nyitja az ajtót, hogy lényeges rendelkezéseket is módosíthasson. A bizottságot további eh, politikai döntések eh, meghozatára jogosítaná fel a jogalkotó, eh, hiszen itt az alapjogi aktus lényeges elemeiről van szó. Ezzel az utolsó ponttal tényleg problémám van. Azután a, ezen a listán az utolsó gondolatjel, melletti szöveg, ahol az szerepel, hogy ideiglenesen el lehet térni az alapjogi aktustól. E, ezt indokolni kell egy e, konkrét esetben, e, konkrét feltételek megfelelni, de végrehajtási jogi aktusokat eh, kell elfogadni, hogyha egyértelműen meghatározott feltételek mellett és korlátozott időszakon belül alkalmazott intézkedések nem módosítják vagy egészítik ki az alapjogi aktust. De most ezt ki teszi meg? Itt eh, a bizottságnak kell eh, javaslatot tenni az alapjogi aktusra. Mik azok a, ezek a konkrét helyzetek, vagy pontosan definiált feltételek? Ezt ki dönti el, ezt ki határozza meg? és hogyha ezt a javaslat mentén határozzák meg, akkor ezt a végrehajtási jogi aktusok, aktusokban rögzítik, na akkor mi aztán ebből teljesen kimaradunk. Ez tényleg egy nagy, nagy probléma, hogyha ezt kiveszik a mi kezünkből. És van még egy negyedik pont is, ahol egy kiegészítést szeretnék kérni. Fontosnak tartom azt, hogy egy módosítás vagy kiegészítés mikor lényeges, és mikor nem. Ha nem lényeges, jó, az világos, azt a bizottság megteszi, de mi, mikor lényeges? Hol, hol választódik külön ez a kettő? Egyébként szakértőktől hallottam, hogy az Európai Bíróságnak már több ítélete is mond erről valamit, ezt talán még egyszer meg kellene nézni ezeket a bírósági döntéseket, hiszen hogyha abból indulunk ki, hogy a többi szakbizottság számára akarunk egyfajta iránymutatást mondani, akkor ebben az is benne kell, hogy legyen, hogy hogyan tudják eldönteni, hogy valami lényeges vagy sem. És vannak erre már példák nem szabad azt a gyanút sem negligálnunk, hogy a bizottság esetleg beterjeszt egy jogi aktust, a világ szép, és azután a minden többiről majd a bizottság dönt delegált vagy végrehajtási jogi aktusokkal. De tudnék konkrét példákat is hozni, akár a közelmúltból is. Volt egy jogalkotási javaslat, ami azt hiszem az Ample-ben most tárgyalás alatt van, ahol pontosan ez, ez, ez, ez a probléma. A jogi aktus lényeges tartalmát egy delegált jogi aktussal akarják megalkotni. Jó, hát ezt még a jogalkotónak be kell mutatniuk, de az irányelvnek a lényeges tartalmát nem lehet egy felhatalmazáson alapuló jogaktussal a bizottságnak megalkotni, ezért is nagyon lényeges, hogy külön tudjuk választani, mi lényeges és mi nem. És azért azon is elgondolkoznék, hogy lehet, hogy nem mindennek ebbe a jelentésbe kell helyet kapnia. Talán elgondolkozhatnánk még ezen. Az a benyomásom, persze ezt tévedhetek, hogy a e, szakbizottságokban még mindig mindenki saját maga dolgozik ezen, és e, nem kontextusban helyezzük a dolgokat. Megkérdeznénk e, jelentéstevőket, hogy mit gondolnak a felhatalmazás napoli jogi aktusokról, de hogyha a tapasztalatokra gondolok vissza az elmúlt időből, tulajdonképpen a parlamentben rögzítettebb struktúrákra lenne szükség, hogy mi, a, mikor van szó lényegesről, mikor nem, mikor kell mindenképpen valamit az alapjogi aktusba betenni. Szerintem ezen még el kell gondolkoznunk. Ezek azok a pontok, ahol két-három kérdésem lesz, és egy kiegészítést fogok tenni, de teljesen egyetértek a jelentés irányultságával, Eh, az, hogy milyen jellege itt van ennek az eszköznek. Köszönöm szépen. És saját magamat is felírtam a hozzászólók listájára. Teljesen egyetértek Szájer Józseffel, a tekintetben, hogy az, ahogyan az Európai Bizottság javaslatot tesz, delegált, meg végrehajtás jogi aktusokra, hát ez már egy ilyen American style jogalkotás. Itt tulajdonképpen a jogalkotó csak programatikus kereteket ad, és minden többi részlet, ezek lehetnek nagy részletek is, és ezt mindent delegált jogi aktussal a végrehajtó hatalom alkot meg. Az amerikai kongresszusban lehet, hogy ez így működik, és az elnök, eh, és az ügynökségek így működnek, de Európában ennek nincs hagyománya. Nincs, eh, mert ez korlátozza a parlament, a eh, törvényhozó hatalom hatáskörét. És ezért volt az, hogy a, ez a szakbizottság a, a delegated és az implementing aktusok kapcsán egyaránt tulajdonképpen elég visszafogottan járt el, de sok más szakbizottságban nem így járnak el. Mi így csináljuk, és azt hiszem, hogy ebből el, e, egy alapelvet alkottunk. Másrészt ugye az Implementing Act és Delegating, Delegated act nincs igazából definíció a szerződésben, de hát a dolog természetéből adódik, hogy mi ez. A Delegated Act szerintem csak olyasmi lehet, ami egy szabályozási jogosítványt tartalmaz, amiből valami jogalkotó tevékenység adódik. Ugye a hatalom megosztásnál van egy hatáskör jog, meg, jogszabály alkotására, viszont végrehajtásra nincsen. És mindig erről van szó, hogy ha jogalkotó tevékenységről van szó, akkor nyilván nem lehet végrehajtási aktus, akkor mindig delegált jogi aktusról kell, hogy szó legyen. A e, tanácsjogi szolgálatának a jogi felvagása szerint ez a jogalkotó politikai döntése, hogy melyiket választja, ez, ez hibás, ez nem így van. És éppen ezért izgalommal várom az Európai Bizottság ugye, e, panasz e, az Európai bíróságnál, és a parlament a plenáris ülésen nagyon bölcsen döntött, hogy egy, ugye most amikor arról van szó, hogy ugyanazt a tartalmat egyszer alapjogi aktusban, egyszer végrehajtási, egyszer delegált jogi aktussal szabályozzák, hát a bizottság szerint ez így jó, de most ezzel az Európai Bíróság foglalkozik, hogy ez az ügy bíróság elé került, ez el fog tartani egy ideig, ami kellemes ebben az ügyben, ez az, hogy ez annyira durva, hogy a bizottság ezt biztos komolyan meg fogja vizsgálni, és nem meglátjuk, hogy milyen eredménnyel jár ez. Először próbáljuk meg az akut problémákat megoldani a tanácssal és a bizottsággal. Minél gyorsabban, lehetőleg sok közös kritériumban próbáljunk megállapodni. Itt van az MFF dosszié, a több éves pénzügyi keret, itt is több nyitott kérdés, hogy most ezeket delegált vagy végrehajtási aktussal oldjuk meg. Ez, ez már legfelső szintre került, a bizottság elnöke, a tanács elnöke, parlament elnöke foglalkoznak ezzel, mert eh, nagyon sürgető, hogy észszerű megoldást találjunk erre. És hogyha ilyen lehetséges eh, kritériumok megállapításához mi is segítséget tudnánk eh, nyújtani részről időn belül, és annak kiinduló pontja lehet ez a jelentés, ez mindenképpen nagyon hasznos lenne. Ennyiben szerettem volna ezt kiegészíteni, mert az elmúlt hetekben én is részt vettem, vagy megtapasztaltam, hogy milyen tehetetlenség uralkodott el ezeken a tárgyalásokon, és lehetővé kell tenni, hogy egyáltalán beszéljünk ezekről a kérdésekről. Ez eddig csak informális kapcsolatokon keresztül az igazgatás szintjén történt, de az, az volt némi előrelépés, de egyáltalán de nem jutottunk el oda, ahova kellett volna, tehát ez, ez, ez akut problémát igazából jól nem tudtuk megoldani. Most eh, Speroni eh, úrnak adom meg a szót, hogy majd a bizottság következik. Speroni kollega. Grazie, Presidente. Devo dire... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt elnézést kérek, hogy késve érkeztem. Én még gondot okozott a mai napon a közlekedés. Ezzel együtt hallottam a hozzászólását, elnök úr, és hát szó esett az európai, illetve az amerikai hagyományokról. Én olasz állampolgár vagyok, és ezen minőségemben hagyj jelezem azt, hogy Olaszország jól ismeri a különböző jogalkotási szinteket szintén, tehát egy olyan szintet is ismer Olaszország, amely tulajdonképpen megfelel az európai delegált aktusoknak, a műfajának és ez igazániból Olaszországban különösebb gondot nem vet fel, még akkor is, hogyha előfordul, hogy a kormány adott esetben visszaélően alkalmazza ezt a jogi instrumentumot, de ugyanakkor ott van az alkotmánybíróság, és ahhoz folyamodni lehet jogorvosatért, értés, máskülönben az alkotmánybíróság adott esetben szép számmal meg is semmisített olyan delegált aktusokat, amelyeket túlzónak minősült. Következésképpen a jogalkotó tudni kell azt, hogy rögzítette, hogy melyek azok a keretek, amelyekig terjedhet a végrehajtói hatalomnak a tevékenysége. Itt most ugye az Európai Bizottság előterjeszt egy javaslatot, amely túlságosan ö, nagy teret is adhat adott esetben a bizottsági tevékenységnek, vagy a tanácsi tevékenységnek, már pedig nekünk az a feladat, hogyha ilyen fordul elő, hogy meghatároljuk, behatároljuk a bizottsági tevékenységnek a keretét. Márpedig hogyha úgy döntene a parlament, hogy szabad kezet adjon ezen intézményeknek, a tanácsnak, illetve a bizottságnak, akkor világos, hogy ők élni fognak ezen lehetőségekkel. Éppen ezért van szükség nagyon világos, egyértelmű keretet adni, korlátokat felállítani a tekintetben, hogy szerűen ne alkalmazhassák ezen intézmények, ezen kereteket, és aztán még mindig ott van jogorvoslati céllal a Luxemburgi Európai Bíróság. Na most Ugyanakkor az európai jog azt hozta, hogy az európai parlamentnek nincsen lehetőség erre, hogy saját maga törvénytervezetet, rendelet vagy irányelv tervezetet terjeszen elő. Ezzel szemben az olasz parlamentnek van ilyen lehetősége, akár megsemmisíthet, akár pedig ö, módosíthat létező jogalkotási dekrétumokat. Ilyen jogalkotási kezdeményezési előjoga az Európai Parlamentnek itt nincs, és ez annak az eredménye, hogy hogyan alakították ki az alkotmányunknak a tartalmát, annak javaslói, annak atyai. Sajnálom, hogy ez a lehetőségünk nincs, de mégis, hogy a jogalkotási előhelyezés jog az Európai Bizottságot illeti meg, mi ezzel szemben nem tudunk fellépni. Köszönöm, Köszönöm szépen a bizottság. Jó reggelt! A bizottság szeretné megköszönni Szájr úrnak ezt a jelentést. A bizottság üdvözli ezt a nagyon hasznos jelentést, egy olyan horizontális téma tekintetében, amely nagyon lényeges. Reméljük, erősen reméljük, hogy ez a jelentés segít majd nekünk, és előmozdítja a zajló horizontális, trilaterális vitát a tanács, a bizottság és a parlament között, hogy hogyan eh, tegyünk jobban különbséget a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok között. A jelentés alapján időközben eh, nagyon sok tapasztalat született, és ezek alapján pedig valószínűleg eh, közös kritériumokat tudunk majd a 290 és 291-es cikkre hozni. Szeretném még azt is megerősíteni, hogy az utolsó javaslatot nem sokára elfogadja a bizottság. A bizottság itt két javaslatot készül elfogadni, hogy számos jogalkotási aktust formába önt majd, múlt június alapján, és az utolsó javaslatnak még valószínűleg szeptemberben be kell érkeznie. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor József ismét. Köszönöm szépen a nagyon fontos megjegyzéseket. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy a jelentés legkényesebb része az, hogy akarunk-e egyáltalán végrehajtási jogi aktusokat. Főleg, mert politikai szempontból ez egy olyan dolog, amely, ahol a leggyengébbek vagyunk, ahol a legkevesebb a hatalmunk. És örülök, hogy egy kicsit elmozdulhatok abba az irányba, hogy erősítsük pozíciónkat. Azonban van néhány szabály, amelyek le vannak írva, és amelyeket el kell fogadnunk. Vannak mások, a bizottság, a tanács, és nem kell elfogadni az ő álláspontjukat, hiszen megerősítettem azt, amit Rapkai úr elmondott. Nekünk is megvan a saját álláspontunk, és itt a végrehajtási jogi aktusokat itt úgy alakíthatjuk, hogy több játéktér marad abban a tekintetben. Tehát én ebbe az irányba mozdulnék el. Tehát itt a megfelelő megszövegezéssel ezt az egész dolgot lehetne így alakítani. Tehát főleg itt a nagyobb és a kisebb módosítások tekintetében a szövegezekkel nem foglalkozik, azonban a szakbizottságunk tárgyalt ezekről. Hogyha elfogadjuk azt az elképzelést, ezt az általános alapelvet, amely itt is megtalálható, hogy szeretnénk megtartani a legnagyobb befolyásunkat azon téren, amelyekről, amiről tárgyalunk. Tehát akkor az, ahova kérdőjel hagytam, tehát hogy eh, az alapjogi aktusok és a felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási jogi aktusok közötti különbség. Tehát ebben a tekintetben a szöveg nem teljesen világos. Itt mindenképpen több hangsúlyt kell ennek adni a különféle hatalmak közötti választóvonalak, az országok közötti választóvonalak. Itt egyoldalúak az összehasonlítások, hiszen valami nagyon új dolgot teszünk. Speroni úr mondta, hogy kevés itt a kezdeményezési akarat, a bizottság hatalmának ellenőrzése, kevesebb hatalmunk van a bizottság ellenőrzéséhez, mint egy nemzeti parlament, a saját kormány ellenőrzéséhez. Ebben a tekintetben erősebb hatalmat kellene kapnunk a definíciók alapján. A végkövetkeztetésem a dologról a következő, és Léne elnök is említette, a következő lépés ezen a téren, illetve a következő lépések legyenek azok, hogy átnézzük a közös álláspontunkat. Már öt év eltelt azóta, hogy kialakítottunk egyet, és természetesen ezt az új gyakorlathoz is alkalmazni kell. És amit elértünk, azt nem szabad kidobnunk. Ezen kívül egy intézmény közi felülvizsgált megalapodásra is szükség van, amelybe bevonjuk azokat az alapszabályokat, amelyek itt lefektetésre kerültek. Tehát nem csak egy parlamenti jelentésről szólok, mint például ez az én saját jelentésem, hanem a többi intézmény dokumentumairól is szó van. Tehát ezen a következő lépés. Tehát hosszú küzdelem előtt állunk még, de remélhetőleg felhasználhatjuk ezt a jelentést egy végső megoldás irányába történő elmozduláshoz. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm szépen, József. Tehát szeptember 26-a a módosítók benyújtásának a határideje. Akkor a 11 és a 13-as pontot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 a bizottság nagyon szépen bemutatta ezt eh, a rendelet tervezetet. Négy szakbizottság kapta azt a feladatot, hogy készítsen véleményt a eh, az illetékes bizottság számára. Ez egy csomag két része, amelynek a célja az, hogy fellépjünk a pénzmosás ellen, ami természetesen egy rendkívül lényeges feladat. A legfontosabb az, hogy világos, hatékony szabályokat alkossunk meg a pénzutalásokhoz, hasonlóan, mint ahogy ezt a ezt különböző szolgáltatók, bankok számára elő kellett írni minden egyes szakaszban, amikor pénzmozgásról lehet szó. Eddig az volt a helyzet, hogy nem minden szakaszban, tehát a pénzáramlás nem minden szakaszában, stádiumában volt teljesen egyértelmű és transzparens, hogy milyen szabályok mentén kell eljárni a pénzintézeteknek. Voltak elég furcsa helyzetek, úgy a pénz küldője, mint a fogadója szempontjából. Ezért ezt az egész pénz eh, mozgás eh, láncot eh, gorcsi alá kell venni, sokkal hatékonyabban kell szabályozni a pénz, utalások a pénz áramlás szabályait, mindig abból a szempontból, hogy megakadályozzuk a pénzmosást vagy a terrorista szervezetek finanszírozását. A bizottság javaslata, ahogy nem említettem, jó, jobb, mint, a, mint az irányelv tervezett, hát erre majd Antonia beszél. Én a véleményemben csak néhány kérdéssel foglalkoztam, amelyekre szerintem még oda kell figyelnünk. A pénzutalások kérdését az Európai Unióban úgy kell lebonyolítani, hogy a küldő nevét, nevének megadása mellett, illetve a számla szám mellett még mindig adjanak meg egy tranzakciós kódot vagy számot, és és ezt kelljen továbbítani egy pénzmosás elleni központnak. Meg kell szüntetni az 1000 eurós küszöbértéket, ez az 1000 eurós küszöb volt az, amitől kezdve a bankoknak, a pénzintézeknek kötelező volt figyelni az esetleg gyanús tranzakciókat. Hmm, érkeztek módosítók, amelyeknek a középpontjában a technológiai fejlődés áll, amit sikerült megvalósítanunk a pénzutalások területén és azt is megemlíthetném, hogy a pénzügyi tranzakciókat hatékonyan akarjuk figyelni. Szeretnénk a jó gyakorlatokból egy katalógust létrehozni, összeállítani, mert véleményünk szerint ezt egy ilyen katalógust minden pénzmozgást bonyolító szervezetnek, pénzintézetnek használnia kell. A módosítókat szeptember 27-ig várom, várom az észrevételeiket, a javaslataikat, hogy ezeket még be tudjam építeni a véleményembe. Köszönöm szépen. Egy kis pontosításom lenne, 26-a a módosítónak a beterjesztési határideje, nem 27-e. Talán itt a tolmácsolásnál mentek félre a dolgok, de szóval szeptember 26-a a határidő. A teremhez fordulok, kívánne bárki szót kérni ezzel jelentéssel kapcsolatosan? Oui. Mikrofon nélküli elnöki hozzászólás. Szeszka úrnak a jelentéséről kérném a hozzászólásokat. Donc on passe... Euh... Ha nincs, akkor következik a 11-es napirendi pont. Véleményt kell alkotnunk a pénzügyi rendszereknek, nem, várjunk csak, mondja az elnök, bocsássanak meg, itt menet közben át kellett vennem a a botot, tehát most a López Isturis White jelentésről lesz szó. Ups, Köszönöm szépen, elnök asszony, így akkor Köszönöm a szót. Úgy vélem, hogy ki kell emelnünk több dolgot, négy pontot nevezetesen a véleménytervezetben. Remélem, hogy a kollégák is támogatni fogják ezeket. Több eszközt tanulmányozunk itt, több módja van annak, hogy a finanszírozást szabályokba tereljük, nemzetközi szabályok léteznek e tekintetben, és mindezen szabályok arra szolgálnak, hogy a pénzmosást, illetve a terrorizmus finanszírozását vesszük, vegyük, vessük vissza. A terrorista csoportoknak Ugye rengeteg fellépési módozata van, többek között hirdetéseknek a terjesztésével, és így tovább. Spanyolország óriási mértékben több évtizeden keresztül szenvedte ezen tevékenységnek a negatív hatását. Éppen ezért a tagállamoknak most fel kell lépniük, és nemzetközi szintű szabályokat kell érvényesíteniük, azokat módosítaniuk az ott esetben a nemzetközi fórumokon. Hagy jelezem azt is, hogy az irányelv az irányelv többek között rendelkezik arról, hogy a gyanús ügyletek tekintetében milyen feladatok hárulnak rájuk. Egy, kettő, az Európai Bizottságnak aktívabb szerepet kell betöltenie a kockázat elemzésnél. A harmadik tétel pedig az, hogy javasoljuk, hogy a szerencse játékok szerepével is fokozatlan foglalkozunk, és nem csak a foglalkozunk, és nem csak a kaszinóknak a helyzetével, és itt végig kell gondolni az, hogy milyen szabályok vonatkoznak a kaszinokra, illetve a szerencse játékokra. a ennek a határ is pontosan rögzítendő, kik az érintettek, kik, akik hatája alá tartoznak, ezt is pontosítani szükséges. A tagállami feladatköröket is pontosítani kell. Át kell, hogy láthassuk, hogy kik azok, akik ö, e témakörben a célpublikumok lehetnek, akár politikai publikumok is hogyan lehet ellenőrizni valamennyi kifizetést, amely az 1000 euró feletti összeget teszi ki. Hogyan lehet erősíteni a joghatósággal bíró hatóságoknak a szerepkörét. És úgy gondoljuk, hogy mind ezen tervezett az állampolgároknak az érdekeit szolgálják, az uniós polgárok védettebbek lesznek, éppen ezért támogatnunk kell ezt a törekvést. Kész vagyok természetesen az önök kérdéseire válaszolni. Köszönöm. Pillanatnyilag nincsen további jelentkezés. Maszat kolléga. Perdón, presidente, que es que con mi muleta no veía el micrófono. Elnézést, elnök úr, itt a mikrofonomat eltakarta a mankom. De azt szerettem volna mondani, hogy egyetértek mind azzal, ami elhangzott. Spanyolországban valóban ki voltunk téve a terrorizmus csapásainak, és üdvözlöm azt, hogy most előre lépés történhet, mert jogi szempontból meghatározó fontosságú az, hogy fel tudjunk lépni aktívan, és egyszer is mindenkorra hatásosan, nem csak Spanyolországban, hanem mindenütt Európában. Köszönöm. Garkáni úr? Jó. <clears throat> rilevo che la complessa Ez a jelentés, pontosabban eh, ez az irányelv inkább, arra utalnék, és azok az adatok is, amelyeket a bizottság elég tárt, eléggé részletes, és úgy vélem, hogy a jelentéstevőnk egészen kiváló összefoglalót adott, és ezzel együtt azért lenne még néhány kérdésem. Először is és ezek olyan témák, amelyekről tegnap beszéltünk, mindaz, ami szerepel az irányelben, a véleménytervezetben, szóval mindaz, ami itt írásban foglaltatik. Az egy vizsgálatnak, egy elemzésnek az eredménye oly módon, hogy teljes körülön át lehessen látni az európai szintű bűnözést, és itt a nemzeti és az európai szintű jogalkotási eszközök összhangban kezeltetnek? A jelentéstevő hallotta a tegnapi vitáinkat és hát léteznek különböző egyéb jogszabályok, de ahhoz, hogy mindezt a problémát fel tudjuk teljes mértékben dolgozni, úgy gondolom, hogy az összes nemzetközi jogi eszköz figyelembe kellene venni, figyelembe véve azt is, hogy rendkívül összetett helyzetről van szó, Gondoljunk arra, hogy nagyon gyakran az Európai Bizottság nagyon jó szándékúan lép fel, de ugyanakkor konkrét fellépési lehetőségekhez ez a megközelítés nem vezet. Tehát a szankcionálása nem kerülhet sor, jól lehet elkövetik a különböző jogszabály sértéseket, bűncselekményeket akár. El kellene eleve kerülni, elébe kellene menni eleve a a titkos finanszírozásoknak, a bűnözés forrásainak a kialakítását kellene eleve, már előző módon. Nem szabad, hogy itten kiki úgy úszon a meleg vizekben, ahogy azt gondolja. Köszönöm, López is úr kolléga. Köszönöm, eh, especialmente la mi kolléga Masip eh, Masip úrnak köszönetet szeretnék mondani a hozzászólásáért, és Kárgáni úrnak is köszönetet mondanék. Teljes mértékben egyet tudok érteni a szavaival. Valóban egy ilyenfajta munkálat során azt észleljük, hogy a különböző nemzeti jogalkotási eszközök és az Európai Bizottsági fellépés között nincs meg teljes mértékben az összhang. Márpedig elszántságra van szükség. Az Európai Bizottság sokkal határozottabban kellene, hogy fellépjen, és szorosabb kapcsolatot kellene, hogy tartson a nemzeti közigazgatási szervekkel. Úgy remélem, hogy ez a jelentés lehetővé teszi a maga hozzájárulási szintjét, hogy még harmonizáltabb legyen a fellépésünk. Mindenképpen mindent meg kell tenni a tréből. Köszönöm szépen. Szeptember 26-a módosítók határideje, és akkor ezt a pontot lezárjuk. Tíztől szavazunk, de van még egy kis időnk. Mindenki tudja, hogy tízkor szavazunk, tehát akkor 5 percig, 5-6 percig felfüggesztem az ülést, és utána kezdjük a szavazást. Köszönöm. So, wir haben jetzt zwei Minuten nach zehn. Kettő perccel múlt tíz óra, és a titkárság már jelezte, hogy a frakciók már eh, nagy részt összeálltak, ami azt jelenti, hogy kezdhetünk a szavazással. Az első napirendi pontunk a közös európai adásvételi jog, Esetleg Berlingver kollégát megkérdezném, hogy akar-e valamit mondani, vagy rögtön kezdhetünk. Én sem szeretnék mit mondani, szerintem eleget tudunk, Berlingver kolléga. Igazából nem szeretnék hozzáfűzni semmit, hiszen nagyon jól előkészített anyagról van szó, és a legjobb, hogyha rögtön kezdjük a szavazást. Köszönöm szépen, Berlingver kolléga. Egy rövid megjegyzésem lenne. Tehát itt a politikai kompromisszum része, hogy itt a hatályra vonatkozunk, és hogyha itt a tanácsra tekintek, akkor így lesz ez többség képes, tehát sok kompromisszum javaslat van, itt vannak előterjesztve és természetesen itt az IMCO-tól eltérő vélemények is vannak, azonban az IMCO a két bizottság közötti megállapodásban a javaslat szerkezetét alapvetően megváltoztatta, és a mi bizottságunk felelős a struktúráért, és nem az IMCO. Tehát a mi eredeti javaslataink benne vannak, és először is az alapkérdésről szavazunk, és az alapkérdés tekintetében nagyon sok imkós javaslat már önmagától megoldódott. A, ha a tárgyalási mandátumra gondolunk, akkor látják, hogy csak is a juri tagjai neveit látjuk. Ennek formális oka van, és pedig az, hogy a, tizen, a 70-es cikk alapján megvan a lehetőségem, hogy az IMCO igénybevételével ezt megváltoztassam, és ezt már Malcolm Harborral meg is beszéltem. Nyilvánvaló az, hogyha tárgyalások lesznek, akkor az IMCO két előadója is részt vesz a tárgyalásokon, tehát ez nem is kérdés. És ez az 50-es és a 70-es cikk értelmében így van, de mi az IMCO-n nem tehát nem hagyhatjuk ki az imkót. Ezt megteheti az elnök, de nem a bizottság. És Malcolm Harborral ezt eljárás technikailag így oldottuk meg. Tehát most akkor azt javasolnám, hogy azonnal kezdjük el a szavazást, és áttérünk a 206-os, 207-esre. Aki mellette van, az emelje fel a kezét. Ellene? Ezt elutasítottuk. Akkor a 208-as és az IMCO 1-es a következő. Itt is mellette, emelje fel a kezét, ellene. Ezt is elutasítottuk. A következő a társjelentéstevő 22, 23 és 24-es pontja. Blokkban szavazunk erről. Aki mellette van, emelje fel a kezét. Ellene. Elfogadtuk. Dann kommen wir zum Kompromiss, akkor az egyes kompromisszum mellette, emelje fel a kezét, ellene, elfogadtuk. Akkor a 26-os módosító mellett, ellene, elfogadtuk. A kettes kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 31-es mellett, ellene, elfogadtuk. 32-es az előadótól mellette, ellene, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 36-os mellett, ellene, elfogadtuk. 37-es mellett, ellene, elfogadtuk. 38-as mellett, ellene, elfogadtuk. 39-es mellett, ellene, elfogadtuk. 40-es mellett, ellene, elfogadtuk. 268-as és az IMCO 57-es mellett, ellene, elutasítva. Econ 6-os mellett, ellene, elutasítva. 271 és IMCO 60-as mellett ellene elutasítva. 272 és IMCO 61-es mellett ellene elutasítva. 5-ös kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 276-os módosító mellett ellene elutasítva. 44-es módosító mellett ellene elfogadtuk. Egyes kompromisszum. A, erről nem szavazunk. Ezt már elintéztük. 284-es mellett, ellene, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 287-es mellett, ellene, elutasítva. 288 mellett, ellene, elutasítva. Akkor következő. 292 mellett, ellene, elfogadtuk. 53-as mellett, ellene, elfogadtuk. Egyes kompromisszumról nem. 295-ös mellett, ellene, elutasítva. 7-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. A 7A kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellett, elfogadtuk. 65-ös mellett, ellene, elfogadtuk. 66-os mellett, ellene, elfogadtuk. 304-es mellett, ellene, elutasítva. 305-ös mellett, ellene, elutasítva. 67-es mellett, ellene, elfogadtuk. 309-es mellett, ellene, elutasítva. 68-as mellett, ellene, elfogadtuk. 8A kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 72-es mellett, ellene, elfogadtuk. 77-es mellett, ellene, elfogadtuk. Ekon 13 mellett, ellene, elutasítva. 324 mellett, ellene, elutasítva. 78-as mellett ellene elfogadtuk. 79 mellett ellene elfogadtuk. 80-as mellett ellene elfogadtuk. 81-es mellett ellene elfogadtuk. 84-es mellett ellene elfogadtuk. 87-es mellett ellene elfogadtuk. 88-as mellett ellene elfogadtuk. 79 mellett ellene, elfogadtuk. 90-es mellett, ellene, elfogadtuk. 91-es mellett, ellene, elfogadtuk. 92-es mellett, ellene, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 329 mellett ellene, elfogadtuk. 93 mellett ellene, elfogadtuk. 94-es mellett ellene, elfogadtuk. 95 mellett ellene, elfogadtuk. 96 mellett ellene, elfogadtuk. 98 mellett ellene, elfogadtuk. 99 mellett ellene, elfogadtuk. 100-as mellett ellene, Elfogadtuk. 331-es mellett, ellene, elutasítva. 101-es mellett, ellene, elfogadtuk. 102-es mellett, ellene, elfogadtuk. 103-as mellett, ellene, elfogadtuk. 104-es mellett, ellene, elfogadtuk. 105-ös mellett, ellene, elfogadtuk. 106-os mellett, ellene, elfogadtuk. 107-es mellett, ellene, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 109-es mellett, ellene, elfogadtuk. 110-es mellett, ellene, elfogadtuk. 111-es mellett, ellene, elfogadtuk. 112-es mellett, ellene, elfogadtuk. 116-os mellett, ellene, elfogadtuk. 117-es mellett, ellene, elfogadtuk. 118-as mellett, ellene, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 123 mellett, ellene, elfogadtuk. 124-es mellett, ellene, elfogadtuk. 125-ös és az egész csomag, ami alatta van, 129-ig mellett, ellene, elfogadtuk. 130-as mellett, ellene, elfogadtuk. 335-es mellett, ellene, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Akkor most jó sokáig semmi nem jön. 131-es a következő mellett. Ellene. Elfogadtuk. 132 mellett. Ellene. Elfogadtuk. 133-as mellett. Ellene. Elfogadtuk. 134-es mellett. Ellene. Elfogadtuk. 135-ös mellett. Ellene. Elfogadtuk. 136-os mellett. Ellene. Elfogadtuk. 137-es mellett, ellene, elfogadtuk. 390-es mellett, ellene, elutasítva. 391-es mellett, ellene, elutasítva. Ellene, elutasítva. 17-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 396-os mellett, ellene, elutasítva. 397-es mellett, ellene, elutasítva. 18-as kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 400-as mellett, ellene, elutasítva. 139 mellett, ellene, elfogadtuk. 140-es mellett, ellene, elfogadtuk. 403 mellett, ellene, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Akkor most sokáig nem történik semmi. 145-ös mellett, ellene, elfogadtuk. 149-es mellett, ellene, elfogadtuk. 143-as mellett, ellene, elutasítva. 20A kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 458 mellett ellene elutasítva. 151-es mellett ellene elutasítva. 151-es mellett ellene elfogadtuk. 152 mellett ellene elfogadtuk. 153 mellett ellene elfogadtuk. 154 mellett ellene elfogadtuk. 155 mellett, ellene, elfogadtuk. 156 mellett, ellene, elfogadtuk. 157 mellett, ellene, elfogadtuk. 100, Imkó 165 mellett, Imkó 166 mellett, ellene, elutasítva. Az egész csomag 158-tól 164-ig mellette, ellene, Elfogadtuk. Akkor 485-ös mellett, ellene, elutasítva. 486-os mellett, ellene, elutasítva. 487-es mellett, ellene, elutasítva. 488 mellett, ellene, elutasítva. 489 mellett, ellene, elutasítva. 494 mellett, ellene, elutasítva. 496 mellett, ellene, elutasítva. A 21A kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 167-es mellett, ellene, elfogadtuk. A 208-as IMCO mellett, ellene, elutasítva. IMCO 211 mellett, ellene, elutasítva. 169-es mellett, állj, állj, állj, kapok egy információt. Tehát itt az egész fejezetről blogban szavazhatunk, szavazunk is. Tehát, ha jól látom, a 176-ig megy. A 192-ig megy. Tehát blogban szavazunk, hallom. Tehát a 169-től a 22-es kompromisszummal együtt egészen a 192-ig blokkban szavazunk mellette, ellene. Elfogadtuk. Áttérünk a 20-as kompromisszumra, erről nem kell szavaznunk. A 23-as kompromisszumról szavazunk mellette, ellene. Elfogadtuk. 195-ös mellett ellene, elfogadtuk. 196-os mellett, ellene, elfogadtuk. Megint egy blokk jön, 197-től 199-ig mellette, ellene, elfogadtuk. 528 mellett, ellene, elutasítva. 200-as mellett, ellene, elfogadtuk. 201-es mellett, ellene, elfogadtuk. Econ 10-es. Már okafogyott. Imco 205-ös mellett, ellene, elutasítva. Imco 206-os mellett, ellene, elutasítva. 202 mellett, ellene, elfogadtuk. 203-as mellett, ellene, elfogadtuk. Econ 11 okafogyott, Ekon 12 is okafogyott, 204-es a következő mellette, ellene, elfogadtuk. 205-ös mellett, ellene, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 209-es mellett, ellene, elutasítva. 210-es mellett, ellene, elutasítva. Az egyes módosító mellett, ellene, elfogadtuk. Akkor 218-ról nem szavazunk, ha jól értem. Következő, amiről szavazunk, az IMCO 15-ös mellett, ellene, elutasítva. IMCO 16-os mellett, ellene, elutasítva. Hármas módosító mellett, ellene, elfogadtuk. 220-as módosító, okafogyott. Négyes módosító, mellett ellene elfogadtuk. 222-es módosító mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszumról már nem szavazunk. Áttérünk a következő oldalra. A hatos módosító mellett ellene elfogadtuk. Hetes mellett ellene elfogadtuk. Nyolcas mellett ellene elfogadtuk. Kilences mellett ellene elfogadtuk. Tízes mellett, ellene, elfogadtuk. Ekon egyes mellett, ellene, elutasítva. Tizenegyes mellett, ellene, elfogadtuk. Tizenkettes mellett, ellene, elfogadtuk. Tizenhármas mellett, ellene, elfogadtuk. Tizennégyes mellett, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellett, ellene, elfogadtuk. Ekon 2-es mellett ellene elutasítva. 17-es mellett ellene elfogadtuk. 18-as mellett ellene elfogadtuk. 19 mellett ellene elfogadtuk. Ekon 4-es mellett ellene elutasítva. 26-os kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 21-es mellett ellene elfogadtuk. Ekon 5-ös mellett, ellene, elutasítva. Akkor az egész jelentésről elektronikusan szavazunk. Mindenkinek itt a kártyája. Megnyitom a szavazást. Itt nekem nem lehet Egyel több a kelleténél. Kettővel több a kelleténél. Na most 25, most oké. Okay. Egyel biztos, hogy több. Nibler kolléganő kihúzta. 25 az oké. Okay. Igen, a 25. Akkor rendben. Tehát 25-ből 18 mellette, 3 ellene, 2 tartózkodás. Gratulálok a társ előadónak. És akkor áttérünk a következőre, és itt is szavazunk az egész jogalkotási állásfoglalás tervezetről elektronikusan. Na most csak 24-en vannak. 23, 24, azért halad, halad, 19 mellette, 3 ellene, 2 tartózkodás. Akkor áttérünk a tanácsra történő tárgyalások kérdésére. Kastex kolléganő? Oui, je voudrais euh, quand même... Euh, ha megengedik, egy kis észrevételem lenne a következő szavazással, nevezetesen arról, hogy azonnal induljon be a harmadaló megbeszélés vagy sem. Ugye egy olyan eljárásról van szó, amely ad abszurdum, ad abszurdum, aláhúzom, tehát szélsőséges esetben, ö, ugye, ö, ha bekövetkezik, gyakorlatilag félre viszi ö, a vitát a plenáris ülésen, de ugye más esetben pedig egyhangú döntésről van szó. Na most, itt nem volt egy hangú döntés. Nem, hogy nem volt, hanem nagyon méreható különbségek vannak a nézetekben. És az Európai Bizottság álláspontjához képest, sőt, a szakbizottságok álláspontja között, például az IMCO és közöttünk, ugye az IMCO, amely közvetlenül érintett, jó, meg lesz a többségi kimenetele ennek a szavazásnak ahhoz, hogy a három oldalú megbeszélésekre sorra kerüljön, de úgy vélem, hogy ez egy erőszakos átvitele a dolgoknak, és ez a demokrácia kárára történik. Linkber Lingoja Auza, ezt Berlingber kolléga nevében is elmondhatom, a 70-es cikkhez tartjuk magunkat, és ezt a plénum előviszük, ez nem is kérdés. Tehát azért a a 70-es értelmében most döntenünk kell, és ma ezt már Harbor kollégával is megbeszéltem. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nekem nincsen alapvető kifogásom, más a mi felfogásunk, mint az IMCO többségének, mi vagyunk itt az illetékes bizottság, és úgy haladunk tovább, ahol javasoltuk. Tehát akkor most a mandátum megadásáról szavazunk, és itt is elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Ergebnis 19 Stimmen dafür, 3 Nein Stimmen. 19 mellette, 3 ellene, 2 tartózkodás. Akkor most ezt a pontot lezárom, és mindenkinek köszönöm a fegyelmet. A következő, amiről szavazunk, az Régner asszony jelentése. Nem tudom, hogy szeretne -e hozzá szólni, ha nem, akkor rögtön kezdjük a szavazást, és áttérünk az ötös kompromisszumra. Ellene a többség akkor eldöntötte. Empel 1 mellette, ellene elfogadtuk. Empel 2 mellette, ellene elfogadtuk. Empel 3 mellette, ellene elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Következő hetes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Következő 11-es, itt részenként szavazunk, ha jól látom. Az első részről már nem kell szavaznunk, csak a kettesről és a hármasról. Tehát először szavazunk a második részről mellette. Ellene um, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene elfogadtuk. Következő 12-es mellette ellene elutasítottuk. Következő Fandeszöbb 1 ellene elutasítottuk. Kom egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Következő Ample B mellette ellene elutasítottuk. Egy A kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Következő ötös mellette ellene elutasítottuk. Következő 12-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Szavazunk az egész jelentésről elektronikusan. 24 abgegebene Stimmen. 24-en szavaztak, mindenki igennel. Gratulálunk a jelentéstevőnek. A következő jelentés szár kollega jelentése. Kérdezem a jelentéstevőt, kíván-e még mondani valamit? Ha nem, akkor rögtön szavazhatunk. 15 mellette, ellene elfogadtuk. 19-es mellette, ellene elfogadtuk. 20-as mellette ellene elfogadtuk. 21 mellette, 21 mellette ellene elutasítottuk. 22-es mellette ellene ezt elektronikusan inkább ellenérőztük, mert nem láttam pontosan, tehát a 22-esről szavazunk. There's one too many voting. One more, one more to vote. Okay, schließen wir. Close it. 19 dafür, 4 dagegen. Egy, egy, egy hangon el, egyértelműen elfogadtuk. 23-as mellette, ellene elfogadtuk. Következő 54 mellette, ellene, elutasítottuk. 24 mellette, ellene, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, elfogadtuk. 28 mellette, ellene elfogadtuk. 29 mellette ellene elfogadtuk. 30 mellette ellene elfogadtuk. 31 mellette ellene elfogadtuk. 32 mellette ellene elfogadtuk. 33 mellette ellene elfogadtuk. 34 mellette ellene elfogadtuk. 62 mellette, ellene, elutasítottuk. 35 mellette, ellene, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, elfogadtuk. 63 mellette, ellene, elutasítottuk. 64 mellette, ellene, elutasítva. 65 mellette, ellene, elutasítva. 66 mellette, ellene, elutasítva. 37 mellette, ellene, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, elfogadtuk. 71 mellette, ellene, elfogadtuk. 72 mellette, ellene, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, elfogadtuk. 40 mellette, ellene, elfogadtuk. 41 mellette, ellene elfogadtuk 42 mellette, ellene elfogadtuk 43 mellette, ellene elfogadtuk. 73-at, ez már okafogyott, 74 mellette, ellene elutasítva, 75 mellette, ellene elutasítva, 76 mellette, ellene elfogadtuk, 44 mellette, ellene elfogadtuk, 77 mellette, ellene elfogadtuk, nincs szám, 111 b mellette, ellene elfogadtuk. 45 mellette, ellene elfogadtuk. 1-es mellette, ellene elfogadtuk. 2-es mellette, ellene elfogadtuk. 3-as mellette, ellene elfogadtuk. 4-es mellette, ellene elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene elfogadtuk. 6-os mellette, ellene elfogadtuk. Megkérdezhetem, hogy 7-től 14-ig lehet-e blogban szavazni, és senki nem kifogásolja, 7-től 14-ig mellette, jó, van kifogás, rendben van, akkor egyenként szavazunk. 7-es mellette, ellene, elfogadtuk. 8 mellette, ellene, elfogadtuk. 9 mellette, ellene, elfogadtuk. 10 mellette, ellene, elfogadtuk. 11 mellette, ellene, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, elfogadtuk. Most az egész véleményről szavazunk. Itt mondják nekem, hogy a 18-asról és az 50-esről nem szavaztunk. 18 mellette, ellene, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene elfogadtuk. Akkor most jön a végszavazás elektronikusan. Too many votes, wir 26, irgendwer ist so viel. Túl sok, túl nagy szám, most, most jó. 22 igen, 2 nem, egy tartózkodás. Gratulálok a jelentéstevőnek. Következő Masztalka kollega, fogyasztási cikkek biztonságossága. Masztalka kollega szeretne röviden pár szót mondani, parancsoljon. Pane předsedo, já bych chtěl požádat. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy apró nyelvi korrekciót szeretnék kérni a tízes módosító indítványjal kapcsolatban, és a 33-asnál is. Szeretnék egy kompromisszumot javasolni, hogy egészítsük ki a szöveget a következővel. Gyermekek, idősek és eh, fogyatékkal élők ez csak egy nyelvi korrekció, és alapvetően nem változtat semmit a szövegen. Úgy látom, senki nem kifogásolja, akkor ezt egyszerűen figyelembe fogjuk venni, és így járunk el. Hármas mellette, ellene. Még egyszer, kérem, egyértelműben, tehát mellette, ellene. Akkor inkább elektronikusan ellenőrizzük, ennek így nincs értelme.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 14 igen, 10 nem, így elfogadtuk. Következő négyes mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, elutasítva. Következő 29 mellette, ellene, elutasítottuk. 30 mellette, ellene, elutasítottuk. 6-os mellette, ellene, elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, elutasítva. 31 mellette, ellene, elutasítva. 8 mellette, ellene, elutasítva. 9 mellette, ellene, elutasítva. 32 mellette, ellene, elutasítva. 10-es mellette, ellene, el, elfogadtuk. 33, ez okafogyott, 11-es mellette, ellene, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, elutasítva. 13 mellette, ellene, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, nem egyértelmű. A 34-esről szavazzunk elektronikusan. Kilenc igen, 14 nem elutasítottuk. 15-öt visszavonták, 35 mellette, ellene. Ez sem volt egyértelmű, 35-ösről is szavazunk elektronikusan. 15 igen, 7 nem, egy tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, elutasítva. 18 mellette, ellene, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, elutas, ö, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, hát azt mondanám, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a 36-ost. 9 igen, 14 nem, elutasítottuk. 20-as mellette, ellene, elfogadtuk. 37 mellette, ellene, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, elfogadtuk. 40 mellette, ellene, elfogadtuk. 41-et ez már nem kell, 42-es sem. Következik a 21-esekkel, 43-essel, tehát a 22-esek következő mellette, ellene, elutasítottuk. 44 mellette, ellene, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, elutasítva. 1-es mellette, ellene, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, 25-öst ellenőrizzük, nem volt egyértelmű. 15 dafür. 15 igen, 8 nem elfogadtuk. Következik a 26-os mellette, ellene, elutasítva. Kettes mellette, ellene, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, nem volt egyértelmű, 27-est ellenőrizzük. 14 dafür. 14 igen, 9 nem, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, elutasítottuk. Akkor szavazunk az egész eh, véleményről elektronikusan. Huszonkettő igen, kettő nem, tartózkodás nélkül elfogadtuk. Következik Galó kollega jelentése a cloud, a felhő alapú technikában rejlő lehetőségek. Kíván hozzászólni? Jaj, Geringer kolléganőjé következik. Elnézést, rossz szól néztem a cetlimet. Elnézést kérek. Itt a vastagon szerette név volt helytelen, tehát Géringer asszony. Porty są w rękach pani Gallo i dlatego pewnie się pan pomylił. Ez egy elég új jelentés, új korszerű kérdéssel foglalkozik. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, kiváló volt a belső együttműködés, bár nagyon kevés időnk volt két-három napunk volt a módosítók megvitatására, és a bizottsággal sem tudtunk egyeztetni. Elég korlátozott kompetenciával rendelkeztünk, igazából nem tudtunk mindennel foglalkozni a cloud computing kapcsolatban. Az intel, szellemi jogok, tulajdonjogokkal foglalkoztunk például, illetve az igazságügyi kérdésekkel próbáltunk megfelelő struktúrát adni a szövegnek, de hát nyitott nyitva akartuk ezt hagyni, hiszen a felhő alapú számítástechnika folyamatosan fejlődik, még nem tudhatjuk, mit hoz a jövő, ezért nyitva hagytunk sok mindent. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak és mindenkinek, aki együttműködött velem. 14 mellette, ellene, elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 5 5-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellett, 19-es, ezt elektronikusan akkor ellenőrizzük, tehát a 19-esről még egyszer elektronikusan szavazunk. Akkor én nem szavazok, ha sokan vagyunk. Ugye az elnök. 10 igen, 14 nem, elutasítottuk. Hm, volt értelme az elektronikus ellenőrzésnek. Hatos kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Következő hetes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Következő 22 mellette, ellene, elutasítottuk. 23 mellette, ellene, elutasítottuk. Szavazunk az egész véleményről elektronikusan. 23 igen, nem volt nem szavazat, se tartózkodás, se gratulálok a jelentéstevőnek. Következő Stojanov kollega jelentése. Stojanov kollega, kíván valamit mondani? Nem, rögtön szavazzunk, rendben van, hetes mellette, ellene. Nem volt egyértelmű, elektronikusan ellenőrizzük a hetes módosítót. 12 dafür. 12 igen, 9 nem, 2 tartózkodás. Lichtenberger asszony parancsoljon. Megpróbáltam nyomni a gombot, de probléma van, nem nemmel akartam szavazni. Ez nem változtat ugyan a véleményen, talán próbálj meg a mellette levő, menjen egy üléssel, egy székkel odébb talán, kolléganő. Van még néhány szabad hely. Hát megpróbálom még egyszer, mondja a Lichtenberger asszony. Tízes mellette, ellene, elutasítva. Tizenegy mellette, ellene. Azt mondanám, hogy elutasítottuk. Tizenkettő mellette, ellene, elutasítva. Tizenhárom mellette, ellene, elutasítottuk. 14 mellette, ellene, Elutasítottuk. 15 mellette, ellene, elutasítva. 16 mellette, ellene, elutasítva. 8 mellette, ellene, elutasítva. 1 mellette, ellene, ezt elektronikusan ellenőrizzük, ez nem volt egyértelmű, tehát az egyesről szavazunk. 11 igen, 11 nem, elutasítottuk. 12-es mellette, 2-es eh, mellette, ellene, elutasítottuk. 3-as mellette, ellene, elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, elutasítottuk. 4-es mellette, ellene, elutasítva. 5-ös mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, tehát az ötöst. 12 igen, 10 nem. Egy tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene. Elutasítottuk. Akkor szavazunk az egész jelentésre elektronikusan. Neun dafür. Kilenc igen, nyolc nem, hét tartózkodás. Elfogadtuk a véleményt. Gratulálunk a vélemény készítőjének. Most következik eh, Baldassar kollega félrevezető hirdetési gyakorlatok eh, című véleménye. Baldassar úr kíván szólni, nem? Akkor rögtön szavazhatunk. Szavazunk. Jó. Egyes. Mellette? Ellene? Elfogadtuk. Kettes. Mellette? Ellene? Elfogadtuk. Hármas. Mellette? ellene elfogadtuk négyes mellette, ellene elfogadtuk ötös mellette, ellene elfogadtuk az egész véleményről mellette, elektronikusan persze, elektronikusan az egész véleményről. Zweiundzwanzig. 22 igen, kettő tartózkodás, nem szavazat nélkül elfogadtuk. Gratulálok a vélemény készítőjének. Következő Stojanov kollega ismét, a fizetési számlák. Rögtön szavazhatunk, gondolom. Hármas mellette, ellene, elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene, azt mondanám, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a 9-es, ellenőrizzük. Tizenhét igen, hat nem, tehát elfogadtuk. Következik, tízesről azt nem kell szavazni, tizenegyes. Ez egy nyelvi módosító, erről nem szavazunk, az csak a 11-esről mellette, ellene, elutasítottuk. 4-es mellette, ellene, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, 12-est ellenőrizzük. 11 igen, 12 nem, elutasítottuk. 13 mellette, ellene, elutasítottuk. 14 mellette, ellene, elutasítva. 15 mellette, ellene, elutasítva. 16 mellette, ellene, elutasítva. 17 mellette, ellene, elutasítva. 18 mellette, ellene, elfogadtuk. 19 mellette, ellene elfogadtuk, 20 mellette ellene elfogadtuk, 21 mellette ellene elfogadtuk, 22 mellette ellene elfogadtuk, 23 mellette ellene elfogadtuk, 24 mellette ellene elutasítva, 25 mellette ellene elutasítva, 26 mellette ellene elutasítva, 27 mellette ellene elfogadtuk, 28 mellette ellene elfogadtuk. 29 mellette, ellene, ellenőrizzük, a 29-est elektronikusan szavazunk. Fufcindaf. 15 igen, 9 nem, elfogadtuk. Következő 30 mellette, ellene, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, elutasítva. 33 mellette, ellene, elutasítva. 34 mellette, ellene, elutasítva. 6 mellette, ellene, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, elutasítva. 36 mellette, ellene, elutasítva. Akkor akkor 41-es következik. Itt ugye az van, hogy többit vissza, ha visszautasítjuk. Tehát 41 koferáti mellette, ellene, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, elutasítottuk. 2-es mellette, ellene, elfogadtuk. Szavazunk az egész véleményről elektronikusan. 24 dafür, keine Ent 24 igen, nem volt se tartózkodás, se ellenszavazat. Így fogadtuk el, gratulálok a jelentéstevőnek. A 20-ast elhalasztottuk, erről nem kell szavaznunk. Következik a 21-es, ez, ez a kedves jogalap, Fosz, Fosz kollega kap szót. Köszönöm szépen. Az első jelentésben az Euratom szerződés és az EU szerződés klasszikus érintkezéséről volt szó, van szó. Az MV azt szeretné, hogy a 142-t is vegyük be a jogalapba, de itt egyértelműen a sugárzásnál az egészségvédelméről van szó, tehát nem mondhatjuk, hogy a 192-es egy az, az ide illene, ezért azt javaslom, hogy hagyjuk azt a jogalapot, amit korábban elfogadtunk. Végnél asszony. A 192-es cikk a megfelelő jogalap, hiszen itt a sugárzás elleni védelemről van szó, ez masszívan érinti az egészséget. Szerintem a 192-es cikk a megfelelő jogalap. Lichtenberger asszony támogatni tudom csak az kolléganőmet, egyetértek vele. Újra és újra előjön ez a vita, de ha komolyan vesszük azt, hogy az egészség védelme a parlament számára központi kérdés, akkor természetesen a 192-es cikk mellett kell érvelnünk. Stojanov kollega, nem? Akkor még egyszer a jelentés készítője Axel Fosz pont amiért egészségvédelemről szó, az Euratom 31 és 32. cikke a megfelelő jogalap, hiszen ott van szó az egészségvédelméről. Itt egy lex specialis áll szemben a 192-ese, amit egyébként a jogi szolgálat és a titkárság is megerősített, nem szabad arra gondolnunk, hogy itt ezt második helyre vagy hátrányba szorítjuk. Azt kérem, hogyha jogi és nem eljárási szempontokat teszünk előre, akkor maradjon a 31-es és a 32-es cikk jogalap. Tehát szavazzunk arról, hogy maradjon-e a 31-es és 32-es cikk a jogalap, ezt javasolja a jelentés készítője. Kérem, tartsák fel a kezüket azok, akik egyetértenek a jelentés készítőjével. Kiért egyet a jelentés készítőjével? Ki ellenzi? Akkor ezt elektronikusan ellenőrizzük. Köszönöm. So, 13 sind für den... 13-an mellette, 11-en ellene, tehát akkor ezt így elfogadtuk. Akkor áttérünk a következő jogalapra, az előadója szó. Köszönöm szépen. Arról a kérdésről van szó, hogy 175 per 3-as legyen a jogalap vagy a regi bizottság máshogy szeretné. A bizottság azt javasolta, hogy a 209-es, 212-es cikk legyen a jogalap. Azonban itt csak is az Európai Unión belüli kohézióról van szó, tehát a harmadik országokat nem érinti ez. Szerintem az egyetlen jogalap a 175 per 3-as lenne. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek megjegyzése ehhez. Semmi kifogás, akkor abból indulok ki, hogy egyetértünk az előadóval, akkor így döntöttünk is. Következő pont, és ismét Axel Fossi a szó. Vagy nem? Nem, nem az övé. Akkor Speroni kolléga. Speroni kolléga. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. a jogi szolgálat értelmezésével teljes mértékben egyet tudok érteni. Valóban egy fúzióról van szó, és nem konszolidációról, egy átalakításról. Tehát természetesen itt olyan módosítókról van szó adott esetben, amelyeket mindenképpen tüzetesen meg kell vizsgálnunk. Oké, nem stimmel. Rendben, akkor szavazunk róla. Aki igazat ad az előadónak, emelje fel a kezét ellene, tartózkodni, senki sem tartózkodik, akkor ezt a pontot így hagyhatjuk akkor... Hmm, Irány. So. Nachdem ich jetzt in meinen... Akkor mindent megtaláltam, amire szükségem van, és üdvözölnék mindenkit eh, a meghallgatásunk alkalmából, és mindenek előtt szakértőinket üdvözlöm, tehát az üveshordozói jogdíjról beszélünk. Ó, akkor most fel, megszakítom az ülést addig, amíg teljes számban itt vagyunk. Öt perc múlva folytatjuk. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Sekretariat sagt mir, wir sind jetzt vollständig. Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, teljes számban itt vagyunk, és kezdhetjük az ülés folytatását. Éppen azért mindenkit megkérek, hogy foglaljon helyet, mindjárt kezdünk. Köszönöm. Szeretném üdvözölni az üres hordozó jogdíjról szóló meghallgatásunkon a szakértőinket, José Antonio Suárez, Alain Chamfort, egy ismert francia énekest, Irina Petlerichet, és Xavier Plant az Aipo Artistól, és Kostas Rosolut a bolyk túl. Előadónk az ügyben Kastex asszony, és most rögtön átadnám neki a szót. Kastex asszony. Merci, monsieur le président. Euh, je... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt én is szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek. Nagyon örülünk, hogy eljöttek erre az eszmecserére. Nagyon technikai lesz valószínűleg ez az eszmecsere, de mégis nagyon fontos lesz majd a hatása a finanszírozásra. A művészeti tevékenységek finanszírozására, illetve a magán célú példányoknak a terjesztési bevételei hogyan szolgálhatják a kulturális célokat, ez az a kérdés, amit többek között felmerül. Mint tudják, ezt a jelentést rám bízták azon mediációs tevékenység után, amely végbe ment, és amely tekintetében Vittorino urat bízta meg, Barnier biztos úr, a magán célt szolgáló példányokkal kapcsolatosan. Szóval a parlamentnek a feladata az lesz, hogy reagáljon, kiegészítse, megvitassa a Vitorino úr által előterjesztett javaslatokat majd. Azt hiszem, nincs szükség arra, hogy Vittorino úrnak a javaslatait én mostan részlegesen, részletesen ö, taglaljam. Egészen 12.30-ig fél egyig lesz időnk, úgyhogy önöki a szó. Fontosnak tartanám azt is, hogy szálljunk időkeretet arra is, hogy a meghívottakon kívül meghallgassuk az európai parlamenti képviselő kollégákat, és igazi eszmecsere párbeszéd alakuljon ki a meghallgatás meghívottai és a képviselők között, mert hogy számos olyan kérdés van, amely nyilvánvalóan igazi vita tárgyát képezheti. És az is izgalmas és érdekes lenne, hogyha már a mai napon kompromisszumok felvázolása kerülnének. Hagyjuk meg a szót az első hozzászólónak, José Antonio Suáreznek. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen hogy egybehívták a szakbizottságot, hogy meghallgassák az üres ordozó jogdél kapcsolatos kérdéseket. 2011. december 30-án a spanyol kormány úgy döntött, hogy az ITC ajánlását követi. 2012-től az államnak kellett jogdíjat fizetnie a 22 tagállamot érintette ezt. És azoknak kellett jogdíjat fizetni, akik a másolatokat elkészítették. Ez pedig 150 millió eurót jelentett évente. Onnantól kezdve a következő történt. 2012. januárjától az Oktatási Minisztérium információt publikált, hogy informálja a közvéleményt, és ebből kiderült, hogy nem fizették be a jogdíjakat. A minisztérium az érintetteket informált, hogy 100, a több mint 100 milliós jogdíj helyett a 37 millió kerül majd befizetésre. A 2012-es költségvetést 2011-ben fogadta el a spanyol parlament. Itt a választások miatt nem tudták elfogadni a 2012-es költségvetést és itt a magán jellegű másolatokból származó jogdíj hátalékot kb. 5 millió euróban állapítottak meg. A spanyol érintettek erre a bizottságnál panaszt emeltek, hogy szerintük jogdíj visszaélés történt. 2012. októberében a piaci adatok azt mutatták, hogy miután a jogdíj befizetés elvesztette aktualitását. Megállapításra került, hogy 2011 óta nem változtak az adathordozó eszközök. Compensation and a tax... Tehát ez azt jelenti, hogy eh, ismét eh, az adófizetők pénzéből kellett volna a hiányzó elmaradt jogdíjakat kifizetni. 2012. novemberében a spanyol parlament 2013-as költségvetést fogadta el, és ebben a magán jellegű másolatok fennmaradó jogdíj befizetése 5 millió maradt. 2012. decemberében a kormány jóvá hagyott egy királyi rendeletet, amelyben a 2012-es károkat számolták ki, és pedig visszaható hatállyal. A dokumentum támogatta ezt a rendeletet, és Spanyolországban a bíróság is úgy ítélkezett, hogy ezeket a jogdíjakat az érintetteknek ki kell fizetni. Azonban, eh, amint látjuk, eh, 5 millióra csökkent ez az összeg. Az igazi kár eredeti összegétől függetlenül. 2013 áprilisában egy eh, jogszabály tervezett eh, született, amely a magánjellegű másolatokra vonatkozott. Ez azt tartalmazta, hogy eh, itt a korlátozott letöltést, illetve adathordozást támogatják, és nem lehet megosztani. Tehát itt illegálisan váltak azok a kópiák, amelyeket megosztottak másokkal. Ez a tervezet nem tartalmaz konkrét végrehajtási intézkedéseket. 2013-ban a spanyol kormány úgy döntött, hogy a 2012-ben elszenvedett jogdíj kimaradásokat eh, továbbra sem szabad leírni. A Kulturális Minisztérium 36 ezer euró plusz 21 százalék áfát ítelt meg kópjenként. Azonban eh, a 2012-es jogdíjkár még nem került megállapításra. Resulting figure, it will... Tehát ez azt jelenti, hogy csak 5 millió maradt a kifizetendő összeg. Tehát mi megpróbáltuk itt kapcsolatot kialakítani az érintettekkel. És megpróbáltunk technikai jellegű megoldást szorgalmazni. Megpróbáltunk az internetről információt beszerezni. Azonban nincsenek olyan technikai lehetőségek, amelyekkel meg tudnánk állapítani pontosan a letöltések számát. Tehát a fogyasztók igazából annyi másolatot csinálnak, amennyit akarnak. Tehát összességében azt látjuk, hogy nem lehet technikailag nyomon követni a letöltése 99%-át. Tehát a fogyasztók letöltésének 99%-a nem követhető nyomon, és ez mind illegális másolatnak számol. Az akkori helyzet benne, nagyon kellemetlen volt, hogy ugyanaz a tanácsadó, aki korábban a kereskedelmi televízióknak adott tanácsokat, az most itt a jogdíj tulajdonosokat képviseli. A spanyol jogrendszer soha nem garantált itt kivételt a jogdíjak tekintetében. Tehát itt a csalók ellen nagyon nehéz fellépni. És itt a spanyol jogalkotás nem felel meg annak, amit az Európai Bíróság is itt megfelelő európai jogszabálynak ítélt. Tehát az Európai Bíróság is úgy döntött, hogy nem lát megfelelő garanciákat. A spanyol államügyész pedig a jogi hátterét vizsgálta az internetes feltöltéseknek. A jogtulajdonosok azonban ebben az esetben nem kapták meg, eh, ami járt volna nekik. Nagyon nehéz most ebben a helyzetben eh, kompenzációt, jogdíj visszatérítést eh, kérni attól, aki másolatot készít. Tehát a másolatok elkészítése jogilag pillanatnyilag mondjuk megfoghatatlan. Az Európai Bíróság is állásfoglalt az esetben. A spanyol példa nagyon jól megmutatja, hogy milyen kiskapu kibúvók léteznek a rendszerben, és végezetül pedig az adófizetőket diszkriminálják a letöltések hiszen az államnak kell az elmaradt jogdíjakat azok tulajdonosainak kifizetni. Így azt látjuk, hogy 2011 óta legalábbis Spanyolországban nem történt előre lépés, illetve nagyon kevés. Tehát itt a jogtulajdonosoknak fizetendő kárpótlás jogdíj megtérítés messze elmarad az igazi károk összegétől, amelyet a magánletöltők okoztak. Tehát uh, itt uh, jogi ellentmondások vannak. Több millió euróról van szó évente. És a spanyol kormányzat nak is nagyon nehéz pillanatnyilag a helyzete. A spanyol kormányzat kijelentette, hogy megváltoztatta a magánjellegű másolatok vonatkozó jogalkotást. Annak érdekében, hogy elkerülje azt, hogy az állam fizessen ki a költségvetésből elmaradt jogdíjakat. Tehát mindenképpen itt az európai irányelv alapján kellene tovább működnünk. Hiszen látjuk, hogy a pillanatnyi spanyol helyzet nem felel meg a irányelv szövegének. Az Európai Bizottság eddig még nem reagálta spanyol jogdíj tulajdonosok panaszára. 20 szervezet tett panaszt a bizottságnál. A bizottság állandóan informálja a spanyol érintetteket, hogy milyen állapotban vannak a tárgyalások, amelyeket a spanyol kormányjal folytat. Ezen kívül még megemlítendő, hogy egy éve nyújtották be az érintettek a panaszt a bizottságnak. Barnier biztos pedig Castex asszony kérdésére azt válaszolta, hogy a spanyol kormány eddig három tárgyalási forduló zajlott le. És a spanyol kormány pillanatnyilag ott tart, hogy megvizsgálja a spanyol jogszabályok európai összeegyeztethetőségét, mielőtt tovább lépne. Tehát a bizottság úgy ítéli, hogy a spanyol kormány reagálási késésben van. Itt a kivételek kibővítése szerepel itt a szerzői jogdíjról szóló legújabb jogalkotási tervezetben is. És uh, itt a megfelelő dokumentumok nem mindig jutottak el a spanyol kormányzathoz, és nem foglalkoztak dél-amerikai és Egyesült Államok beli előadókkal sem. Tehát csak a spanyol jogdíj tulajdonosokkal foglalkoztak. Ennek az új rendszernek a következménye az lehet Spanyolországban, hogy az ITC ajánlásait Spanyolországban az európai kompatibilitás hiányában nehéz megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Suárez úr. Samfor követ, úr következik, parancsoljon. Bonjour, mesdames et messieurs. Je... Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök, hogy meghívtak engem erre a helyszínre. Nem igazán szoktam ilyenfajta fórumokon megnyilvánulni, én más helyen szoktam fellépni. Francia művész vagyok, előadó művész. én magam írom, komponálom a dalaimat, és saját magam is adom őket elő. Nos, hát most a magáncélú, magánfelhasználású példányokról beszélünk. Hallottuk kollégánknak a véleményét, aki elmondotta azt, hogy Spanyolországban mi történt. Akkor, amikor az ilyenfajta védeleme megtűnt, akkor hát láthattuk, hogy mi is következett be. Ezt mondotta ő el, és ezt szeretnénk mi elkerülni Franciaországban. Én művészként úgy gondolom, hogy mint megszólaló, nem csak saját magam nevében, hanem számtalan művészt is képviselhetek, és nem csak zenészeket, jól lehet magam zenész vagyok. Természetesen az üres kazata jogdíj, az egy olyan jogdíj, amely megilleti a művészeket is, és 5-10 százalékát is képviselheti a jövedelmeinknek, attól függően, hogy éppen melyik országban élünk, dolgozunk. Fontos visszatérni erre a kérdéskörre. Az alaprendszer eredetileg egy erényes, egy pozitív rendszer volt, és hát ugye három félt hoz össze ez a konstrukció. Vannak a forgalmazók. Ők ugye nem alkotók, hanem forgalmazzák a műalkotásokat. És hát ott vannak a művészek is, illetve a fogyasztók az az erényes, az a pozitív működésű rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valamennyi szereplő megtalálja számítását. Úgy hogy a kulturális sokszínűségének egy nagyon fontos eleme az, hogy az alkotók aktívan részt vegyenek a folyamatban. És és a bevételek lehetővé tegyék azt, hogy a az alkotások a sokszínűséget szolgálják, bármelyik alkotásról legyen is szó. 27%-a az alkotóknak, vagy 27%-a a jövedelmüknek, jövedelmeiknek, a, az alkotó jövedelmeknek olyan célt szolgál, amely az általános alkotásokat támogatják. 5000 olyan rendezvény létezik Franciaországban, amely évente hozzájuthat olyan finanszírozáshoz, amely a magánszélű jogdíjakból származik. Tehát fesztiválokat tudunk természetesen ezáltal megtámogatni, de nem csak fesztiválokat, hanem kiállításokat, cirkuszi fellépéseket, utcai művészeket, a film művészetnek az alkotóit. Szóval egy sor olyan kulturális rendezvény létezik, amelyeknek a forrása ez a fajta bevétel mindez állásteremtést biztosít, mindez a turizmust is elősegíti, a fogyasztók, a kultúrát fogyasztók megjelennek, ezzel a fogyasztás is felrendül. Márpedig, ha a kultúra nem jelenne meg ezeken a fórumokon, akkor oda jutnánk el, mármint hogy ezek a kulturális források, bevételek nem jelennek meg ezeken a rendezvényeken, akkor nyilvánvalóan ezen rendezvényeknek egy nagy része megrendezésre sem kerülne. Néhány jegyzetet is írtam, hát kicsit konfúzusak ezek a jegyzetek, mert nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy ilyen típusú nyilvánosság előtt nyilvánuljak meg. De vegyünk most egy példát. Párizstól nem messze létezik egy zenei ö, fesztivál, a Rokanszeni, amely kedvezményezette ezen típusú magán célú jogi bevételnek. Háromnapos belépőt szoktak az emberek vásárolni, 109 eurós értékben. Ugyanez a fesztivál Angliában is működik, ott viszont nincs ilyenfajta jogi bevétel, és ugyanazon típusú programért, ugyan ilyen háromnapos belépő céljából 249 eurónyit kell, hogy az angliai kultúra szerető megfizessen. Na most, hogyha ezt látjuk, akkor egyesek azt is mondhatják, vannak olyanok is, akik ezt mondják, hogy tulajdonképpen nincs erre szüksége egy ilyenfajta támogatásra. Tehát azt is át kell látnunk, hogy ott, ahol a magáncélú jogdíjat nem érvényesítik, a, ott, ott gyakorlatilag az árak ugye magasabbak, láttuk ezt Anglia esetében, és hát ezt a statisztikai adatok tökéletesen alá is támasztják. Összefoglalva, úgy gondolom, hogy a három szereplő igazi partner kell, hogy legyen, nem szabad, hogy egymással összeveszerek, egymás haját cibálják, és legyenek akár a forgalmazók, akik ugye hivatkozhatnak annak, hogy a kultúrai sokszínűséget támogatják ők is, de ugyanígy az alkotók is megnyilvánulhatnak olyan területeken, amelyek jól lehet nem túl népszerűek, de mégis esztétikai szempontból, egyéb szempontból támogatásra méltóak, Szóval ők is megnyilvánulhatnak, és a fogyasztók is, akik arra törekednek, hogy úgy juthassanak hozzá a műalkotásokhoz, hogy eközben jogdíjat nem fizetnek, de mégis a kultúrájuk bővül ezen kulturális javaknak a fogyasztásával, és a sokszínűség így módon is biztosíthatod. Tehát elnézést, hogy egy kicsit ugráltam a témákban, úgy gondolom, ezzel együtt, hogy ugyanígy szólna bármely művész, mint ahogy én szóltam a mai napon. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen a beszámolót. Itt rögtön a szerzői jogok első frontjáról hallottuk. Én a Betnarek, a Digital Europe-tól a következő. Remélem jól lehetettem ki a nevét. Az előadásom meg fog jelenni, azt hiszem, a képernyőn is. Mindenkelőtt köszönöm, hogy meghívtak engem az IKT és a fogyasztó elektronikai iparák képviseletében. Az észrevételeimet két témaköré csoportosítom. Először is, röviden, mert nagyon kevés időnk van, arról beszélek, hogy mi a probléma a magáncélú másolatokkal hiszen sokszor azt halljuk, hogy nincs is ilyen probléma. Ezt egy kicsit frissítsük fel. Azután szeretnék a Vitorino jelentésre koncentrálni, elmondom, hogy mi mit gondolunk az ajánlásokról, amelyekkel önök is most foglalkoznak, amit véleményeznek. Azzal kezdeném, hogy röviden ismertetem, a, hogy mi hogyan ért érzékeljük az ökoszisztémák működését. Az IKT iparágnak jó tartalmakra van szüksége, amit a gép berendezésekhez eladunk, és a berendezéseknek, a platformnak is jó tartalmakra van szüksége, hogy eljussanak a vevőkhöz. Ezért ez egy kölcsönös, oda-visszaadok, kapok, rendszer, és a vita ezzel szemben nagyon antagonista módon folyik, mintha az IKT iparág most megpróbálná elfolytani csírájában a kultúrát, meg ilyesmi. Tehát tisztázzuk, nagyon ostobák lennénk, hogyha erre tennénk kísérletet. Nézzük meg tehát, mi a probléma, amire Első helyen gondolnunk kell, hogy az adathordozókra kiszabott díjak rendszerét már a 60-as években kitalálták. Akkor még ugye analóg technológiák léteztek, különböző disztribúciós csatornák és eladási modellek. A világ azóta drámaian megváltozott, és ezért újra kell gondolni azt, hogy ez az egész rendszer hogyan működik. Mi a három fő aggály ezzel a rendszerrel? Gyakran halljuk, hogy nincsenek problémák ezzel a rendszerrel. Véleményünk szerint három fő áramlat van, amelyel foglalkozni kell. Vitorino úr segített nekünk abban, hogy sok kérdést jóval pontosabban megértsük. Először is nincs koherens módszertan. Körülbelül 30 éve vitatkozunk európai szinten ezekről a díjakról, én már 8 éve részt veszek ebben, és még mindig az alapokról beszélünk. Vannak, akik azt javasolják, hogy ezzel a díjjal kell a kalóz letöltéseket kompenzálni. Franciaországban van esetjog arra, ami szerint a forrásnak legálisnak kell lenni, és két európai bírósági döntés is van, eh, illetve várhatóan hamar megszületik nincs koherens módszertan, és mindig halljuk azt, hogy a másolat készítéséhez fűződő jog létezik. Franciaországban egy eset világosá tette, hogy a másolat készítése kivétel. A Vitalino ajánlásokban látni fogjuk, hogy a másolat fogalom is elavult, hiszen már nincs szükség másolatra ahhoz, hogy törvényszerűen jogosan élvezzünk valamilyen tartalmat a digitális világban. Tehát az első nincs koherens módszertan. A második, nincsenek hatékony szerzői eh, jogdíj beszedő rendszerek. Nagyon sok az administratív teher, Ugye nem lesz elég időm, majd a kérdések során kitérnék erre részletesebben is. Most csak annyit, hogy a rendszert úgy kell kialakítani, áramvonalasítani, hogy hatékonyak legyenek a fizetések. Azután nincs hatékony diszforgalmazási rendszer. Itt utalnék a francia számvevőszék, Le Côte Comte nagyon hatásos értékelésére, jelentésére, a francia számövőszék minden évben vizsgálja, hogy a szerzői jogvédő társaságok hogyan működnek. Egy 2010-es jelentésre hivatkoznék, itt ezt látják az ábrán, látják, hogy a pénz hogyan eh, áramlik egyik társaságtól a másikig, mielőtt eljut eh, a jogosult a jogtulajdonoshoz. Átlagosan tehát, amikor a importőr vagy gyártó kifizeti ezt a díjat, akkor ez a pénz hat szerzőjogi megy keresztül átlagosan, míg eljut a művészig. És idézem most a számvevőszéket, nem akarom, hogy azzal vádoljanak, hogy én beszélek ilyen határozott szavakkal, tehát üres héjak, ez, amit ezek a társaságok művelnek, beszednek valamennyi pénzt, és annál kicsit kevesebbet adnak tovább, a többivel nem tudjuk, mi történik, adminisztratív célra költik. A Vitorino jelentésre visszatérve, a bizottság szerintem nagyon jó munkát végzett, amikor megpróbálta mennyiségleg meghatározni azt, hogy mennyi pénzt tartanak vissza ezek a közvetítő, szerző, jogvédő társaságok, mielőtt elkerülne a pénz a jogtulajdonoshoz. Majd a szlájdjen végén eh, látják a CRM irányelv vonatkozó hatásvizsgálatot. 2010-ben eh, a bizottság becslése szerint 3,6 milliárd értékű követelést eh, gyűjtöttek be a társaságok. Csak néhány adatot mondanék, hogy kiderüljön, hogy azért nincs minden rendben. Vitorino jelentés. Mit tesz a volt biztos, és mit teszünk mi? iparág. A Digital Europe, eh, hogy világosan lássuk, felhívja a parlamentet és a bizottságot is arra, hogy a Vitorino ajánlásokat hajtsák végre. Elnézést, eh, nem jól olvasható slide. Vitorino megpróbál egy e, rendszert átalakítani, amit a 60-as években hoztak létre, az akkor még teljesen nem digitális e, világban, ezt próbálja adaptálni a mai világhoz. Megint csak e, hogy egy mediátorra van szükség, aki elmondja, hogy itt egy belső piaci problémával állunk szemben. A második fő megjegyzé, vagy észrevétel a vitalina jelentésben, amiről nem szabad megfeledkeznünk, az a következő. Vannak fontos fejlemények eh, a eh, tartalomfelhasználó mintákban. Mit is jelent ez? Van egy nagy elmozdulás. Látjuk azt, hogy a tartalom tulajdonosa felől a tartalomhoz való hozzáférés felé mozdulunk el. Most már nem egy fizikai CD-t vásárolok meg, hanem hozzáférek az általam birtokolt eszközökkel eh, ehhez a tartalomhoz. És ehhez nem kell műszaki szakembernek lenni, hogy az ember megértse, hogy a tartalomhoz való hozzáférés kapcsán a másolat kérdése marginális. Eh, Vitorine azt mondja, hogy a legjobb eh, tanács az, hogy próbáljunk meg új eh, monetarizáló modelleket kialakítani a jogtulajdonosok számára, amik eh, kizárólagos jogokra épülnek, hiszen ez azt jelenti, hogy engedélyezés és, eh, és ez a jövő útja. A jogtulajdonosokat tehát mindenképpen díjazni kell, meg méltányos díjazásban kell részesíteni. Az engedélyezett másolatokra ne szabjanak ki díjat. A Fagevorki esettel kapcsolatban én egy kicsit más, hogy értelmezem azt, amit a bíróság mondott, mint az előttem szóló előadó. Azután, ugye már említettem, hogy a belső piacon problémánk van. A kérdés az, hogy milyen megoldást javasol a jelentés. A javaslat az, hogy a díjat az utolsó országban figye, fizessék meg, ahol a fogyasztó lakik. Ugye a díjak eltérőek. A származási ország azt mondaná, hogy mindenki oda menjen, ahol nincs díj, és az IKT eszközök tehát mozognak a végső eladás előtt Európában. Végül, hogyha nincs díjazás professzionális felhasználók számára. Vitorino úr két kérdésre próbál itt választ adni, megint csak a belső piac szempontjából, illetve a második a Pademon eset alkalmazása. Mit is mond a Pademon eset? valami nagyon egyszerű. Hogyha valaki üzleti felhasználó, mondjuk egy bank, akkor nincs értelme vélelmezni a magán kópiát, hiszen egy bank erre nincs szüksége. Tehát elméletileg egy ex ante kivételt tehetünk, ami azt jelenti, hogy ha valaki üzleti felhasználó, akkor nem kell díjat fizetni a javaslat tehát az, hogy hozzunk létre egy ex-ante rendszeret, rendszert. A második javaslat pedig a következő. Ugye olyan helyzetben kell lennünk, hogy meg tudjuk értékelni, hogy a végső vevő üzleti vállalkozás vállalata vagy sem. Ahhoz tudjuk eldönteni, hogy ezt az ex ante kivételt érvényesíthetjük-e. A, ja, az ajánlás az, hogy a végső vevő, az utolsó vevő diszkriminációnak elkerülése érdekében az utolsó vevővel kell megfizetetni ezt a díjat. Jelenleg a díjakat az importőr szintjén fizetik meg. És minden alkalommal, mondjuk ha egy PC Németországban <clears throat> lépi át a határt, ott kifizetik a díjat, átmegy Ausztriába, megint fizetnek, visszakerül Németországba, és utána ott megpróbáljuk ugye visszatérítetni, hiszen az a vevő, hiszen azt mondja, hogy Ausztriában ezt már egyszer megfizette. Itt két dolgot oldhatnánk meg, az áruk szabad mozgását, és hogy ne legyen diszkrimináció az utolsó vevőnél. Végül a nyomtatókkal kapcsolatos díjak kapcsán a működést jobban kell díjjal megterhelni, itt most nem kívánok részletekre kitérni. Nyomtatók esetében például Belgiumban a multifunkcionális printért egyszer fizetek egy díjat, amikor megvásárolom, és utána egy áfa szám segítségével az áfa nyilatkozatban is meg kell mondani, hogy hány másolatot készítettünk, oké, okay, akkor jön a számla, hogy erre e, e, még ennyit díjat kell fizetni végül is a kár okozás definíciója. Ez egy nagy probléma, senki nem tudja, hogy ezt hogy definiáljuk. A kár okozás, ez egy kulcsfogalom, és még mindig nem tudjuk, hogy hogyan tudnánk ezt mérni. Vitorino azt mondja, hogy nagyon hasznos iránymutatást találunk. Szerinte figyelembe kell venni az elveszett nyeresség koncepcióját. Ugye ez mit is jelent? Diakra azért van szükség, mert hogyha még egy CD-t veszek, vagy egy Benavart, akkor készítetek egy másolatot az autóban, ami azt jelenti, hogy ugye nem vásároltam meg egy eredetit az autóm számára. Ezért ez a plusz CD vásárlás már egy elveszett nyereség. Vitorin ezért azt mondja, hogy biztosítani kell, hogy a, figyelembe veszik a vevők elvárásait. Az emberek mennyire lettek volna hajlandók megfizetni egy harmadik, negyedik, ötödik eredetért, hogyha nem tudnának másolatot készíteni. Végezetül a konklúzióm az, hogy ez egy nagyon érdekes iránymutatás, amit az Európai Bíróság elkészített, nagyon sok eset volt már ilyen díjazásokkal kapcsolatban, bombázták a bíróságot ilyen ügyekkel, tehát valószínűleg nem kristálytiszta sok minden ebben a dologban. Még egy dolgot, az Amazon ügy és a vélelmezés. A Padomban esetben a bíróság világosan kimondta, hogyha a vevő üzleti vállalkozás, még egy bank, akkor nem kell megfizetni a díjat. De mi történik akkor, ha valaki természetes személy, mint végfelhasználó, akkor itt vélemezzük a használatot, a magáncélú használatot. A bíróság azt mondja, hogy igen, van ilyen vélelem, tehát vélemezzük azt, hogyha valaki mondjuk vásárol egy rögzítésre alkalmas DVD-t, akkor feltételezzük, hogy itt ezt magáncélú másolatokat fog ezzel készíteni. De nagyon fontos, hogy az Amazon esetben a bíróság bevezette a megdönthető vélelmet a felhasználásnál. Tehát, hogyha Jean Frank visszamegy a szerző jogvédő társasághoz, és azt mondja, hogy itt a, ezen a CD kártyán csak családi fotók vannak, akkor vissza kell, hogy kapja a megfizetett díjat, mert akkor e, nem készít más magáncélú másolatokat, nem szabad e, e, díjat fizetetni olyanért, amit valaki nem csinál. Köszönöm. Vielen herzlichen Nagyon szépen köszönöm. És most áttérünk Xavier Blanc-ra. Önél szó. Bonjour, merci beaucoup. Pour... Üdvözlök mindenkit. Európa Artis egy olyan szervezet, amely ö, Európa szerte a szerzői jogokat és előadói jogokat kezeli. 30 öt egységünk működik Európa szerte, és mindössze 450 előadó művésznek az ügyeit tudjuk képviselni. A 60-as évekre nyúlik csak vissza ö, ö, a fejlemény, amelynek a keretében nemzetközi szinten kialakult ez a fajta tevékenység, aztán a 80, illetve a 90-es évektől a közösségi jogszabályok is ezt kezdtek megszületni gyakorlatilag a szellemi tulajdon nem illeti meg az előadó művészeket a kollektív jogkezelésben, kivéve azon, azon művészeket, akik, akik kifejezetten a tárgyalási technikákkal nagyon messze menően tudnak alkalmazni, és külön szerződéseket kötnek, filmekre és így tovább, és amelyeknek a keretében a jogokról lemondanak. Nos, az ő esetékben gyakorlatilag ugye joglemondásról történik, és a többi esetében viszont nagyon, többi műsz esetében meghatározó fontosságú az, hogy olyan szerződéseket kössenek, amelyek a jogokról rendelkeznek, amely jogok tovább nem ruházhatóak át az előadó művészek esetében ugye a magán ö, példának a díja rendkívül fontos. Persze mindegy, hogy ezt milyen névvel illetjük meg magáncélű másolatnak, jogdíjával, vagy másként hívjuk egy harmada a bevételeknek a kollektív jogkezelő társaságon keresztül mennek, gyakorlatilag semmilyen más jogosult nem részesül ilyen fajta díjazásban, pontosabban nem más olyan tevékenység nincs, ahol a magán másolat utáni jogdíj ilyen mértékű, az 30 os lenne. az európai jogalkotási eszközekben a 60-as meg a 80-as években nagyon sok változáson mentek keresztül a különböző nemzeti jogi, hát, jogi eszközök, aztán 2001-ben következett be a nagyobb változás az analóg technológiára épültek a korábbi jogszabályok, most már a digitális hordozókra koncentrálunk, az új technológiáknak a az eszközeit veszük alapul, és ez lehetővé tette, hogy egyensúlyt találjunk mind a fogyasztó között, mind pedig a jogdíjba részesülő a jogosultak jogdíj tulajdonosok között a magáncélú másolatnak a bevétele, mint ahogy az előbb hallottuk Alan Schaffornak az elmondásában, nagyon jelentős ennek a díjnek a felhasználása a kulturális tevékenységek támogatására. Vittorin úrnak a jelentése ugyanakkor egy sor észrevételt hív elő, mégpedig fenntartásokat. Először is, ami problémát okoz, az az, hogy hogyan lehet ö, a másolatokat ellenőrzés alatt, ellenőrzés alatt tartani és a többszörözés tekintetében mi történik akkor, amikor a magány célra alkalmazzák ezen gépezeteket. Na most már szó esett arról, hogy mennyire ideális bizonyos rendelkezések témában, amelynek a keretében rendkívüli szabályokat kellene alkalmazni, és amely gyakorlatilag behatolna a fogyasztónak a magánéletébe, és a közösségi vívványokkal is ellentétes lenne. Erre kitért máskülönben az Európai Bíróság, amely nemrégiben úgy, úgy vélte, hogy a magán célt szolgáló másolat derogációban részesülő országok esetében ö, másként kell, hogy érvényesüljön a licenc alá kerülő kulturális termékeknek a kérdésköre, illetve a hordozóknak a kérdésköre. További szempont. A dolgoknak az egyszerűsítésére és a költségeknek az egyszerűsítésére, a díjaknak a bevét, bevételezése a gyártóknak a szintjén történik, illetve az importnak a szintjén és nem a forgalmazó, a kereskedőnek, a kisbeni kereskedőnek a terhére történik ha ugyanis úgy történne, mármint a kiskereskedőket eh, kerülne mindez, rendkívül költséges lenne, és nyilvánvaló szomszédnőm itt ezt megerősíteni, és hát majd visszatérek eh, a későbbiek során is erre a kérdésre. Láttunk már táblázatokat, amelyek mutatják, mennyire bonyolultá tenni a rendszert az, hogyha a kereskedők lennének a kötelezettek arra, hogy ezeket a díjakat összegyűjtsék, bevélezik és továbbítsák. Az Európai Bíróságnak a joggyakorlata sok mindent rögzített, a nemzetki jogalkotási eszközök is számos tételt megfogalmaztak. Az átláthatóságnak a biztosítása a fogyasztók javára éppen ennek fenyében, fényében rendkívül fontos. Na most, hogyha áttekintjük az, hogy mi történik, vagy mi nem történik képességgel manapság, akkor mit látunk? Azt, hogy a, akár akár a felvételkészítő gépek, akár pedig a hordozók tekintetében különböző rendszerek alakultak ki. Egyfajta rendszer létezik már Spanyolországban, ott de facto gyakorlatilag a magáncélú másolat jogdíját megszüntették, de léteznek más megoldások is, olyanok, amelyek teljes mértékben akár a többszörözés, akár pedig a tárolásnak a tevékenységet is biztosíthatják a jogdíj szempontjából is. Nem csak de facto és de jure fontos a jó megoldás megtalálása, hanem azt is fontos látni, hogy a dolgok már így is, ahogy működnek, jól működnek. Meglep különben az, hogy kolléganőm a Digital Europe részéről miket mondott. Az előbb láttunk egy táblázatot, illetve láttuk egy olyan táblázatot is, amelyet az Európa, a francia hatóság az ellenzéssel megbiztosított. Átlagban hat olyan cég van jelen, közre, van jelen a folyamatban közre működőként, akin keresztül halad a jogdíj. Az előadónk esetében, akik itt mellettem ül, viszont azt hallottuk, hogy maximum hat ilyen van, mi nem így látjuk ezt. egy ipari piacról van szó, egy kereskedelmi piacról, amelynek van kulturális dimenziója, amely ugyanakkor lehetővé teszi azt, hogy egyesek meggazdagodjanak, és a, ennek azért van jog, helye, azért van lehetősége, mert hogy tartalom folyamatos továbbításról van szó. 30%-ról már szó esett, nagyon-nagyon olyan kevés előadó művészet van, előadó művész van, aki meggazdokodik ebből a tevékenységből. Nagyon gyakran, nagyon hosszú tanulmányokat végeztek ahhoz, hogy előadó művészként tudjanak fellépni, és nap ponta óriási tevékenység kell, hogy terhelje őket ahhoz, hogy fent tudják tartani magukat. Éppen ezért a többszörözésnek a kérdése, a magáncélú vásárlóknak a kérdése most az új technológiákkal oda vezetett, hogy a fogyasztóknak a fellépése megváltozott, a használati szokásaik máské, másként gondolkodnak, járnak el a fogyasztók, akkor, amikor, amikor felvennek, fel tudnak venni bizonyos felvételeket, és másként akkor, amikor erre nincs lehetőség, és hát az új különböző berendezések, az MP3 és így tovább egészen más maga magaviseleteket indukáltak. Az para, a magán célú másolatnak a díja nem igazán van nagy hatással. Látok ez Spanyolország esetében többek között. Az, arra van szükség, hogy legyünk továbbra is a racionalitásnak a hívei világos az, hogy, hogy másolatokat más ö, is, má, ö, szóval sokan készítenek. Senki nem állítja azt, hogy ilyen nem ö, szűnnek meg. De még az új szolgáltatások, az új berendezések is lehetővé kell, hogy tegyék azt, hogy védelmezzük az előadó művészeknek a jogait, az alkotóknak a jogit általában véve, bármilyen megoldást is találunk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Most az utolsó felszólaló. Itt most az utolsó felszólalunk a fogyasztóvédők nevében. Mindenek előtt személyes frusztrációmnak szeretnék hangot adni a BEUC névében, hiszen csalódást okozott az, hogy nagyon régóta beszélünk ugyanarról a problémáról, és nincs megoldás. Úgy tűnik, hogy a rendszer jól működik, hiszen senki nem tett javaslatot, hogy hogyan kellene megváltoztatni a jelen rendszert. Nem hallottam semmilyen alternatív javaslatot a jelen rendszerre. Van egy másik megjegyzésem is, nagyon meglepett az, amit mondtak az előttem szólók, hogy igazából kivételt szorgalmaztak a magáncélra történő tárolásra. Tehát a jelenlegi szerzői jogi irányelvben megfelelő jogdíjról van szó. Egy másik megjegyzésem az lenne, hogy úgy gondolom, hogy a politikai választás lehetőségéről is szó van. Hiszen azt látjuk, hogy az Európai Bíróság, az Európai Jogdíj, foglalkozó jogszabályok arról tárgyalnak, hogy zálódjanak ezek a kérdések, és az Európai Bíróság is így döntött Luxemburgban. Amikor itt a szerzői jogdíjakról van szó, én eh, támogatom eh, az előttem hallottakat, és szerintem mindenki egyetért abban, hogy belső piaci probléma van. Tehát a belső piacon súrlódások vannak, ez igaz. A második megjegyzésem, végkövetkeztetésem az lenne, hogy a jelen rendszert a 60-as évekre szapták, és a mai világnak nem felel meg. Tehát meg kell nézni, hogy a jelen rendszerben hogy tudjuk a meglévő jogszabályokat úgy átalakítani, hogy a mai világra, a mai realitásokra reagáljanak. Hogyan tudunk egy racionálisabb, legitimebb rendszert létrehozni? Azonban nem folytathatjuk ugyanazzal a rendszerrel. S ne tegyünk úgy, hogy nincs semmi a baj a mai rendszerrel. A mai rendszer már működésképtelen. És ez a ház is gyakran foglalkozik a szerzői jogdíjakkal és az elektronos, elektronikus kereskedelemmel. Az elektronikus kereskedelemben az egyik probléma a szerzői jogdíjak. Hogy mit lehetne tenni? Vitorino úr tett néhány javaslatot, és szerintem ebben egyetérthetünk. Az első dolog az átláthatóság. Az átláthatóság a szerzői jogdíjak menedzselésében, a begyűjtésében és a jogtulajdonosokhoz való eljuttatásában. Tehát mindenképpen tudni kell, hogy milyen szolgáltatásokért milyen jogdíj jár. Mindenki egyetért abban, hogy átlátható árképzés legyen a jogdíjak tekintetében is. De nagyon fontos tudni azt, hogy pontosan miért fizet egy fogyasztó. Másodszorban itt a magánjellegű kópia kivételéről szólnék. Itt csak is bizonyos konkrét esetekben lehet ebben az esetben jogdíjat követelni. A BEUK honlapján egy kutatás eredményét látják. Egy lemezgyártó céget kérdeztünk meg, minisztériumot és fogyasztókat, hogy jogilag próbálják meg leírni, hogy egy magánjellegű másolat az mit is jelent. És itt egy nagyon egyszerű példát találtunk. Tehát, hogyha mondjuk a fiam tönkreteszi a DVD-imet, és én nem tudom, hogy hogyan másoljam le őket, és a barátomat kérem meg, hogy másolja le a DVD-imet, hogy esetleg a gyerekem összetöri, akkor most ez legális, vagy nem legális. Tehát a, a barátom csinál róla másolatot, mert én nem tudok. Tehát eh, ilyen és ilyen jellegű problémák vannak. Tehát a jelen jogalkotás tekintetében, ha barátom nekem lemásolja a DVD-ket, akkor az illegális. És itt eh, Láttuk az előttünk szólók körül, hogy van egy józan feltételezés. Nagyon sok szó esett itt az üzletről, remélem, hogy az Európai Bíróság útmutatása megfelelő ezen a helyen. Én nem értek egyet azzal, hogy megvannak oldva a problémák. Én jogot tanultam, és gyakorló jogász is voltam, tehát nem tudom elképzelni, hogy egy irányelv, amely itt eh, bizonyos másolatokra jogdíjt ír elő, illegális másolatokkal is foglalkozik. Tehát itt igazából is csak, csak is a jogos magánjellegű letöltésekről, kópiákról lehet szó. Egy nagyon fontos kérdés az, hogy az irányelvben legyenek iránymutatások hogy eh, a szerző jogdíja rendelkező valamilyen fajta kártérítésben rendelkezzen, amennyiben eh, másolják a műveit. Hogyha a fogyasztónak fizetnie kell a tartalomért, akkor fontos az, hogy megkerüljük a kettős fizetést. Vitorino úr javaslatát igazolt az Európai Bíróság is, nagyon fontos itt a terminus, a szakifejezés is. Itt nagyon gyakran halljuk azt, hogy különféle szavakkal illetik a szerzői jogdíj kifizetését, tehát kárpótlás, kártérítés, tehát nagyon sokféle ige szerepel a joganyagokban. Mi úgy gondoljuk, hogy pontosabban meg kell nézni, hogy milyen esetben miről van szó. És itt a szerzői jogdíjról szóló irányelvben egy minimális harmonizált, minimális kárról is van szó. Tehát, hogyha minimális kárt okoz valaki, akkor az nem büntetendő. Tehát, hogyha a fogyasztók azért töltenek le valamit, hogy átalakítsák valamit egy másik formátummal. Tehát mondjuk én, én átteszem a számítógépemről az iPodomra ugyanazt a dalt, tehát akkor én ezzel nem követek sem illegálisat, mert én ugyanazt a saját magán céljaimra használom több készüléken. Tehát semmilyen gazdasági kárt ezzel nem okozok. És a fogyasztókat ne tartsák azért felelősnek, hogy a készülékek nem interoperábilisak egymással, hogy különféle formátumban kell egy zeneszámot mondjuk letöltemen. Saját magam céljára. Teszem ezt meg. Tehát extrém esetben még arra is jogdíjat kértek volna, hogy a kamerámba beteszek egy kártyát. Tehát én most nem fogok elmenni az egyetemre, és, és, és másolok a kamerámmal könyveket. Ez pedig átvezet egy másik megjegyzésre el kell új rendszereken gondolkodnunk. És nagyon sajnálatos, hogy az Európai Bizottság itt nem lép eléggé gyorsan. A jelenlegi helyzet, mint említettük, az előttem szólók is említették, nem felel meg a jelenkornak, tehát progresszív módon kellene valahogy a régi rendszerből átjutnunk az új rendszerre. Tehát itt mindenképpen több megbeszélésre, vitára van szükség. És az Európai Unió feladata, hogy ezeket megszervezze. A minél átláthatóbban szabályzott a rendszer, annál jobb a jogdíj tulajdonosnak és a fogyasztónak is, hiszen átlátható módon tudja mindenki, hogy mi a helyzete. Tehát például, hogyha valaki letölt egy dalt, a saját számítógépére, akkor itt a jogdíj akkor lép érvénybe, hogyha ez tovább mások gépére és letöltésbe kerül. A fogyasztók itt elég gyakran kétszer is fizetnek. És az utolsó megjegyzésemben nagyon sok vita volt, például a brit rendszer. Itt nincsen ilyen üres hordozó jogdíj kivétel Nagy-Britanniában. Tehát itt a kivételt úgy alkalmazzák, hogy nem vezetik be a szerzői jogdíjakat. Tehát ez nem jelenti azt, hogy kivételek vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor átérünk a kérdésekre, válaszokra meghallgatjuk a kollégákat, talán először Kassex asszony, mint jelentéstev, és utána Galo asszony, vagy először Galo asszony. Merci. Oui, euh, je voudrais faire... Köszönöm szépen. Néhány észrevételem lenne. Mindenek előtt szeretném megnyugtatni a Digital Europe-nak a képviselőjét. Ő megfeledkezett az átláthatóságról és a kollektív jogkezelő társaságoknak a gyakorlatáról. Nevezetesen arról, hogy egy nagyon ö, munka ö, igényes, nagyon szorgalmas évet töltöttünk el idén, és a transzparenciával rengeteget foglalkoztunk, és azok a transzparencia szabályok, amelyek majd a kollektív jogkezelő társaságról is állnak, garantálják azt, hogy a túlkapások, a visszaélések visszaszorításra kerülnek már amennyiben vannak ilyen. Tehát ez az első egy dolog, amelyet ki szerettem volna emelni. A második felvetésem pedig a következő tanulmányok készültek. Számos tanulmány készült arról, hogy a különböző elektronikus berendezések nem kerülnek olcsóbba azon országokban, mint például Nagy-Britannia, ahol nem létezik mentesség a magáncélú másolatok tekintetében. Tehát a fogyasztó nem kell, hogy elszenvedje mindennek a kárát, és ahogy Alan Sáfor is jelezte, a fogyasztó kedvezményezetté válik a folyamatban, mert hogy a magán célú másolat díjának a bevételéből ő is profitálhat, mint hogy az finanszírozza a különböző kulturális rendezvényeket. A harmadik felvetése. Most már közismert az, hogy Nokiát felvásárolták, és a kérdés az, hogy most védelmezzük az uniót, vagy sem, ez a feladatunk-e, vagy sem. Amennyiben az uniót védeni szeretnénk, akkor jobban tesszük azt, hogyha ez a díj, ez továbbra is megterheli a gyártókat, az importálókat, amennyiben nem európaiak tehát legyünk következetesek, védelmezzük az európai gazdaságot, vagy ha nem így járunk el, akkor mazohistaként ki fogjuk vetni ezen díjakat a kiskereskedőkre, az európai kiskereskedőkre, és ha ez történik, ez gyakorlatilag olyan, mintha falba vernénk a saját fejünkkel. Eljutottam a negyedik felvetésemhez, Vittorino úr által javasolt módszerek, eszközök, nehézkesek, rendkívül költségesek, és nem látom igazándiból a hasznát, ha csak, ha csak nem a mazohizmus inspirál minket. Akkor Kastex? Oké, okay, Kastex kolléganő, akkor először Engström kollega. Köszönöm. Most remek lehetőségünk van arra hirtelen, hogy javítsuk Európában a belső piac működését úgy, hogy megszüntetünk szabályt. Nem bevezetünk új bürokratikus szabályokat, hanem megszüntetünk elavol dolgokat, amelyek visszafogják a belső piacot. Ez egy fantasztikus lehetőség. Ezeket a díjakat semmivel nem lehet indokolni. Különösen nem lehet semmilyen erkölcsi indokot felhozni mellettük Vettem a közelmúltban nagy diszkeket, ugye vettem videokamerát, szeretek filmeket nézni a családommal, ezért van erre szükség. Nem akarok zenét tárolni ezeken az eszközökön, és nem is tudnék. Én a zenét megszoktam vásárolni, a zenei tartalmakat. Borzasztó drága lenne, hát ilyen terabájt diszkeket, diszkeken mondjuk fél millió vagy egy millió dalt lehetne tárolni, hát senki nem vesz ilyet, ilyen célra. Tehát ezeket a hatalmas tárolókapacitású diszkeket jellemzően nem zenével töltik fel, és csak jogszerű másolatokat lehet készíteni, de nem kalózkodásról van szó. Persze nem lehet olyan jogszabályt hozni, hogy valami legális, és mégis fizettetünk érte. Ha az emberek legálisan vásárolnak zenét, ugye, ugye ezt a harddisket én nem használom zenéi tartalmak tár, tárolására. Itt van a mobiltelefonom, ezt se használom föl zenei, zenetárolására, ez csak telefonálok, meg SMS-eket küldök. Itt ugye kompenzációról beszélünk, amikor jogszerűen megvett dalokról, zenéről vagy filmekről beszélünk. Hogyha a gyártók vagy a jogtulajdonosok úgy gondolják, hogy nekik kompenzációra van szükségük azért, mert valaki vesz egy CD-t, és a mobil eszközén azon az ő zenéjét hallgatja, akkor emeljék fel az árat. Így működik a piacgazdaság. Úgy érzik, hogy csökken a bevételünk azáltal, hogy valaki megvásárol egy CD-t és hallgatja a zenénket, hát akkor emeljék fel az árat. E, piacgazdaságban ez így megy. de Ennek nincs értelme, hogy ahogyan ez, ez a mai rendszer működik. Hát fantasztikus lehetőségünk van arra, hogy javítsuk a belső piac működését, egyszerűen úgy, hogy megszüntetünk teljesen elavult szabályokat, amik teljesen értelmetlenek. Köszönöm, Nibler asszony. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszönöm az összes szakértőnek, hogy itt vannak, nagyon érdekesnek tartom ezt a vitát. Nekem személyesen ez a véleményem, ugye nem először foglalkozunk ezzel a kérdéssel, már évek óta beszélünk erről, és még mindig nehezen tudom kialakítani és leírni azt, hogy mi az én álláspontom sem kollégának könnyű a dolga, amikor azt mondja, hogy ez a rendszer elavult, és ezek a díjak nem indokolhatók a belső piacon. Nos, ezt meg lehet kérdőjelezni. Néha, hogyha Somfor úrtól azt hallom, hogy a művészek, amit a kreatív munkáikkal létrehoznak, a, annak a 50-60 százalékát a díjakon keresztül kapják, és hogyha ez megszűnne, akkor ez az egész láncban éreztetné a hatását, tehát mielőtt radikális lépéseket tennénk, ezt is végig kell gondolni. Nem tudom, hogy hogyan tudunk itt közös véleményt kialakítani a szakbizottságban mit javasol a jelentéstevő, talán az árnyék előadókkal meg kell próbálnunk definiálni ezt, hogy nagyjából közös nevezőre jussunk, ez, ez nagyon nehéz lesz. Mindenki támogatja a harmonizációt, azt hiszem mindenki úgy gondolja, hogy nem lehet kettős terhelés, de mindenki ezt is támogatja, hogy a művészek méltányos díjazás már részesüljenek hogy most ezt hogyan tudjuk megvalósítani. És um, azt is kihallani véltem az elhangzottakból, hogy akik azt mondják, hogy jó ez a mostani rendszer, azok is egyetértenek, hogy ezt a digitális világhoz kell hozzáigazítani, és nyitva kell hagyni az ajtót további technikai fejlődés előtt. A jogalkotó számára ez egy nehéz feladat. Én személyesen még nem döntöttem el, hogy mit, hogyan döntsünk, hogy a parlament szempontjából mi lenne a legészszerűbb. Ma nem tudok még állást foglalni, mert ezt még túl nehéznek találom, frakcióbeli kollégáimmal is meg akarom ezt vitatni, szerzői jogvédelem az internetben, ez egy nagyon értelmes téma, ezt biztosítani kell a eh, kreatív művészek érdekében, és ezt meg kell tenni, de valahol ez életközeli és gyakorlatban működő kell, hogy eh, legyen. Ezért eh, még el kell gondolkoznunk azon, hogy mi a legjobb megoldás, és talán először recommendation szintjén, ajánlások szintjén maradjunk, nem kell rögtön törvényt vagy jogszabályt alkotni, lehet, hogy először közösen a definíciókban kellene egyetértéssel jutnunk. Talán a többi kollega véleménye is segít majd abban, hogy kicsit jobban meg tudjuk hozni a döntéseket. Köszönöm Stojanov kollega és utána Kastis asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívül komplex ez a kérdés. Örülök, hogy sikerült ezt a meghallgatást megszervezni, ahol szakértőket hallgattunk meg, embereket, akik tényleg részt vesznek eh, ebben a dologban. A személyes véleményem az, hogy nincs értelme ezeknek a díjaknak. Ezeknek lett volna értelme még a múltban, mondjuk amikor az én édesanyám kisgyerek volt, hiszen az illegális terjesztés veszélye akkor a magánvásárlatok kópiák esetében valós veszély volt. Ne felejtsük el, hogy amikor megveszünk egy terméket, akkor legalább két dologért fizetünk. Először is a tartalomért, magáért, és a szolgáltatásért is fizetünk, hogy egyáltalán egy másolatot kapunk erről a tartalomról. A múltban nem mindenki tudott ilyen másolatokat készíteni, csak azok, akiknek megvolt ez szükséges berendezése. Hogyha otthon van egy könyvem, és szeretném, hogyha az irodámban is meglegyen ez a könyv, akkor kell bennem a könyvből még egy példányt, mert nem tudok saját magam egy könyvről egy másolatot készíteni. Ehhez kell egy nyomtató, vagy kell mennem egy nyomdába de hogyha újra lemásolom, mondjuk manuálisan ezt a könyvet, akkor gondolják, hogy ezért egy díjat fizetetnének velem, hogy saját magam levásolom azt a könyvet, amit jogosan megvettem, és amit megfizettem. Szerintem senki nem követelne tőlem ilyen díjat, maximum a papírt kellene megfizetni, meg a tintát, erre van szükség ahhoz, hogy másolatot készítsünk. Nehéz jó példát találni, hiszen ez a, ezt a valóságot már régen magunk mögött hagytuk, amire mai rendszer épül. Most nagyon sok új termék, e-könyvek, e-bookok, amelyeket megfelelő eszközzel másolni is lehet. Ez úgy gondolom, az, hogy egy másolatért fizessünk, amikor megvesz visszük a terméket, ez egy teljesen elavult gondolat, ezt magunk mögött kell hagyni. A vevő csak a tartalomért fizet, és azután az iparágnak magának kell gondoskodni arról, hogy a vevő annyiszor annyi másolatot készíthessen saját magán célú felhasználásra is, ahányat csak akar, vagy a családja számára. Hogyha korlátozzuk a fogyasztókat abban, hogy magáncélú másolatokat készíthessenek egy olyan termékről, amelyet jogosan megvásároltak, akkor arra fogjuk kényszeríteni a vevőt, hogy ne legálisan vásároljanak, hanem kihasználjanak minden lehetőséget, amelyet a modern idők felkínálnak az illegális vásárlásra. Erről se feledkezzünk meg amikor a jövőben még vitázni fogunk erről a kérdésről. A magánkópiák, a magáncélú másolatok teljesen ingyenesek kell, hogy legyenek. Ugyanakkor a kereskedelmi terjesztésű másolatok ellen küzdenünk kell. Tehát amikor valaki megpróbál más szellemi munkájából profitot szerezni. Most engedjenek meg nekem is egy kérdést. This morning when I... Köszönöm szépen. Ma reggel kávéztam és zenét hallgattam. És Michael Jackson éneket. Nem szoktam Michael Jackson-t hallgatni, most attól függetlenül, hogy most fehér vagy fekete. De ma ugyanez a benyomásom, hogy teljesen mindegy, hogy fehérek vagy feketék vagyunk, úgy gondoljuk, hogy ez a dolog számít. Függetlenül attól, hogy öregek vagy fiatalok vagyunk. Szerintem fontos ez, amikor itt jogot alkottunk. Fontos, hogy óvatosak legyünk, hogy figyelembe vegyünk mindent, amit lehet. Tehát a művészek kapják meg a mi jár nekik, az utolsó csepp véremig fogom ezt az elvet védeni. De van egy új paradigma. Van egy paradigmaváltás, ez néhány éve történt. És meg vagy győződve róla, hogy a fiatalok, akik ide bejönnek, nem igazán értenék, hogy miről is beszélünk. A jövőbe kell tekintenünk, és először teljes mértékben egyet értek itt a kalóz kollégámat, teljes mértékben. Itt igenis szükség van a jogalkotásra, olyan jogalkotásra, amely megfelel az új idők szavának. Tehát valami olyasmit kell előterjeszteni, ami a fiataloknak is értelmes, nem csak nekünk itt öreg embereknek. És itt meg kell szüntetni azokat a jogalkotási elemeket, amelyeknek már nincsen értelme. Tehát én úgy érzem, hogy egy nagyon bonyolult dologról van szó valószínűleg személyesen számomra a legbonyolultabb az összes közül, amivel itt foglalkoztunk. De tényleg haladó módon kell ezzel foglalkozni, és a jövőbe kell tekintenünk. Tehát nem csak a gyerekeinknek, hanem még tovább kell gondolkoznunk. Tehát, itt olyan dologról van szó, amely idejét múlta. Nagyon érdekes volt, és most szeretném megköszönni az összes felszólalónak, akik hozzájárultak a vitához, és örüls, örülnék, hogyha az előadóval is tárgyalhatnánk. Hiszek a csodákban, lehet, hogy talál valamit, de mindenképpen örülök annak, hogy foglalkozik ezzel a problémával. Köszönöm. Itt Massip kolléga még egyszer, Nibler kolléga, és akkor utána az előadó. Estamos ante una nueva llamada a nuestra conciencia colectiva y de legisladores. Köszönöm szépen. Íme egy olyan felhívást hallunk, és valóban nem szabad, hogy elfordítsuk a fejünket, védelmeznünk kell az alkotókat, és ha ezt tesszük, akkor az uniót, az európai kontinest is védelmezzük. Nem szabad, hogy öbetett kézzel szemléljük a fejleményeket. Arra van szükség, hogy felelősen lépjünk fel, és nem szabad, hogy megtűrjük, hogy megtámadják merénylet keretében az európai gyökereinket. Elég mindebből védelmezni kell az alkotókat. Ezt kell tenni. Frau Köszönöm szépen, Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne a szakértőimhöz, elfelejtettem az előbb. Hogyha Engström kolléga javaslatát tovább gondoljuk, tehát, hogy nincsen díj, akkor hogy változik meg a rendszer? Akkor történik valami, nem történik semmi? Tehát mit gondolnak a szakértőink? Mi lesz akkor? Nekem is van egy kérdésem a szakértőkhöz. Hát egy kicsit megragadta a fantáziámat, amit hallottunk. Tehát különféle gyakorlatok vannak a tagállamokban. Van belső piaci torzulás, vagy nincs az árképzés tekintetében? És most Kastex kolléganő. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet mondanék valamennyi hozzászólónak is, akár legyenek ők a meghívott előadók, akár pedig a kollégák. Mit is tudok kiemelni az elhangzottakból? Azt, hogy döntő többségben, kivéve Krisztiánt, aki szeretné megszüntetni ezt a fajta jogdíjat. Szóval azt tiszteltem a hozzászólásokból, hogy mindenki arra törekszik, hogyan lehet a meglévő rendszert tovább javítani. Rosszoglú úrnak a hozzászólását, akik a, aki a fogyasztók nevében beszélt, aláhúzom benne azt, hogy ugye hogyan lehet továbbjavítani a rendszert és átalakítani. Azt gondolom, hogy akkor, amikor Vitorino úrral eszmecserét folytatunk az ő jelenlétében, ugye elmondotta, az, mikor itt járt, hogy tovább gondolta a dolgokat ahhoz képest, amit ő lefektetett írásban annak idején. Úgy gondolom, hogy valóban egy olyan szakaszt élünk meg, amely egy átmeneti szakasz. Azaz, még létezik a magán másolat, illetve a magánmásolat díja, és részletnek olyan kulturális javaknak a felhasználási gyakorlatai, amelyek folyamatosan változnak. Itt az internet, itt a 4G-s technológia, és szinte percről percre változnak a technológiák, és jutunk hozzá olyan tartalmakhoz, amelyeket már nem is fizikailag vincseszereken tárolnak, hanem felhő alapú számítástechnikai eszközökön. Szóval számos, és sőt, számtalanféle géppel, berendezéssel foglalkozunk, azzal tudunk járni. A wifi se férünk mindig hozzá. Akkor, amikor repülőn utazunk, vagy pedig, vagy pedig Európa olyan övezetekben járunk, ahol nem hozzáférhető a wifi. Erre is gondolnunk kell. Előfordul az is, hogy a 3G hát csak rendelkezésre, meg a 4G és a Wi-Fi nem. Márpedig rendkívül költséges a 3G-s vagy 4G-s kapcsolódás, és hát streaming technológiával hallgatni zenét perceken vagy órákon keresztül, ez rendkívül költséges lenne. Legyünk tehát racionálisak. Meg gondoljunk arra is, hogy a komfort érzetet is biztosítani kell a fogyasztók javára. Ha nem így járnának el, ha erre nem törekednének a fogyasztók, akkor nem másolnának, az azt jelentené, és hát világos, hogy nem kölcsönözhetik se a különböző mediatékából a CD-ket, DVD-ket. De mindezt azért mondom, hogy még nagyon távol áll az az időszak, amikor már kimondhatjuk, hogy nincs is szükség magán másolatokra, mert mindig bárhol, bármikor hozzáférhetünk a megkívánt a meghallgatni kívánt hangfelvételhez például a díjakkal kapcsolatosan. Tudjuk, hogy a díjak nagyon fontos bevételt jelentenek az alkotóknak, a művészeknek, az előadó művészeknek, és nem mondhatjuk azt, hogy, hogy a dolgok úgyis el fognak avulni. Mert hát mikor fognak avulni? Öt év múlva? Tíz év múlva? Vagy jóval később? És hát addig mi történne? Addig nem kapnak díj részesedést az előadók, az alkotók? Nem. Szerintem a dolgok változni fognak, várjuk meg, hogy a technológia nem csak hogy hogyan fog változni, hanem hogyan fog eljutni a fogyasztókhoz. Ugyanis mindig az is nagyon lényeges, hogy a technológiát hogyan szemléljük a használatában. Egy dolog, hogy az létezik, és egy másik dolog az, hogy hogyan használják fel az emberek. kollégának Galó képviselőasszonynak igaza van akkor azt, hogy a kollektív jogkezelés tekintetében is előrelépések következnek be. Várjuk meg ezeket, nézzük meg azt, hogy eh, hogyan lehet valóban tovább lépni, hogyan lehet a jogdíjak tekintetében okosabban eljárni. Most az is biztos, hogy az ingyenesség nagyon vonzó a fogyasztó számára, de én attól tartok, hogy ö, eh, Ugyanakkor ez oda vezethet, hogy adminisztratív eszközökkel kell korrigálni a rendszert, és nagyon költséges is lenne. Például nagyon költséges lenne az, hogyha a kereskedők újabb és újabb pénztárgépeket kellene, hogy alkalmazzanak, vagy pedig a meglévőket kellene átalakítaniuk eh, ahhoz, hogy a magán jogdíj tételét is rögzítsék, számítsák. Ha ezt tennénk, akkor azt fogják mondani a kereskedők, hát Brüsszelben elszállt az agyuk az ott dolgozóknak. Szóval úgy gondolom, hogy akkor, amikor a saját kezdeményezési jelentésemet majd el készítem, akkor figyelnem kell ezen nagyon technikai jellegű kérdésekre is, de ugyanakkor hát kezelni kell ezeket a kellő módon, mert hogy aktuális kérdésekről van szó. Az lenne hasznos, hogy a ki-ki elmélyedne ezen kérdésekben, és végig gondolná, hogy melyek azok a területek, ahol modernizálása, aktualizálása van lehetőség. és már most köszönetet mondok azért a megvilágot, megvilágításokért, amelyeket a mai napon hallottunk, és hát a jelentésem tervezete talán már holnap elkészül. Köszönöm szépen. Kastex, van Köszönöm szépen, Kastex kolléga. Nibler asszony készített, kérdezett valamit? Mi történik Engström úr esetében, hogyha semmilyen szerzői jogdíj nem lesz? Bla úr jelentkezett erre, és Bednári asszonytól pedig a belső piaci torzulást kérdezném meg. Öt percünk van a tolmácsolás miatt. Blanc úr? Merci beaucoup, je, je vais me limiter à... Köszönöm szépen. Én csak röviden fognék reagálni. Ami az előröművészeket illeti, gyakorlatilag egy harmada a bevételőknek eltűnne, a személy jog tulajdon ilyenfajta kezelése esetében, és semmi sem fotolja, fogja azt pótolni, tehát itt nem valami ö, bűvész mutatványról van szó, amelynek a révén megoldódik ez. Nem, nem. A legtöbb művésznek semmiféle ö, olyan ö, lehetősége nincs, hogy kiálljon, hogy tárgyaljon. Hát gyakorlatilag egyes országokban ö, ö, vannak olyan országok, ahol gyakorlatilag az előadó művészetnek az 50 százalékos bevétele el tűnne. És hogyha megszűnnének azok a források, amelyek az átirányításnak a révén a kulturális rendezvényeket finanszírozzák, ez oda vezetne, hogy mind azon művészeti rendezvények, amelyeket nem az állam finanszíroz, eltűnne. Fesztiválok, masterclassák, mesteriskolák és így tovább, mind-mind eltűnnének. Köszönöm szépen, Bernari asszony. Köszönöm. Visszatérnék néhány dologra, amely szóba került. Tehát nagyon sokan vannak, akik azt javasolják, hogy Spanyolországban nem megfelelők az árak, a jogdíjak, a brit árak sem tükrözik ezt vissza. Nem tudom, hogy be lehetne -e megint mutatni a diámat, mert van az Eurostattól néhány adatom ezek a dolgok nagyon összetettek, tehát vissza kell térnünk a tényekre. És nem lehet itt csak feltevésekből kiindulni. Tehát tudnunk kell, hogy honnan származnak az adatok. Jó, akkor vélelmezem, hogy a diámat nem lehet bemutatni, de az Eurostat adatait mutattam be, tehát itt a fogyasztói árindexre, a CPI-re hagyatkozom az Európai Unió és Spanyolország esetében. 2011. decemberéből származnak az adatok. Tehát az új rendszer előttről. És ezt összehasonlítottuk az idei áprilisi adatokkal. 12,5%-kal csökkentek az árak Spanyolországban, míg az Európai Unióban 0,02%-kal növekedtek. Az infláció teljesen mindenki az inflációra hivatkozna. A spanyol infláció ráta 2,6% volt, európai átlagban 2,8%. Tehát egy hasonló rátajú infláció Spanyolországban és az Európai Unióban. Tehát itt az egyik részen 12%-os csökkenés és 0,02%-os növekedés. Tehát nagyon érdekes hallani az adatforrásokat, ahol azt mondják, hogy nem származnak munkahelyek az árakból. De nem lehetünk ennyire egyszerűsítőek, amikor az árakat összehasonlítjuk. Hiszen, hogyha egy az egyben feleljenek meg a jogdíjak, tehát igazából ez lenne egy értelmes, akkor lenne értelmes kritérium, hogyha egy az egyben fizetnék ugyanazon a piacon a jogdíjat. Tehát, tehát hogyha 12 eurós a jogdíj, akkor legyen egy 12 euróval drágább készülék. A realitás azonban más, és visszatérek egy független forrásra, mert utána megint kritizálni fognak. Tehát Kresmer professzor adta az adatokat a brit helyzetet figyelembe véve, és holnap még van esély arra, hogy felolvassuk. Tehát itt három fő elem található, amely meghatározza annak a lehetőségét, hogy az importőr a végső árba bekalkulálja a jogdíjat is. Az első az, hogyha csökken a verseny, és a koncentráció a kiskereskedőkre jellemző. A második, itt a igény rugalmasság, és a harmadik, hogy egységesen alkalmazzák az egész piacon a jogdíjakat. Tehát ez a három kritérium Kretschmer professzor szerint határozza meg, hogy egy jogdíjat egy az egybe át tudunk-e passzolni a piacra. És itt ez annak megint a színek van példája, hogy hogyha kikerül a rendszerből a jogdíj, akkor ez marad. És úgy gondolom, hogy Spanyolország esetében valamit figyelmen kívül hagytak, és illetve túlságosan egyszerűsítették. Az volt a problémánk, hogy a spanyol törvény, amely alternatívát vezetett be, ez 2001. december 31-én lépett hatába. Mi történt? Voltak termékek raktáron, a gyártók a nagykernek és a kiskernek adták el ezeket. Ezeket azelőtt adták el, mielőtt hatályos lett a törvény, jogdíjasan adták el. Tehát most eljön hozzám a kiskereskedő, és azt mondja, nincsen jogdíj, tehát akkor visszakaphatom a pénzt. És a társadalmak, illetve a társaságok a kulturális ipar szövetségétől kérte a jogszabály értelmezését. Hogy igazából ami raktáron van és eladásra került a gyártótól a kiskereskedőhöz, tehát erre kell szerzői jogdíjat kivetni? Hiszen ez itt visszaható jellegű lenne, hiszen a jogdíj már nincs meg, de mégis úgy adták el. Tehát az biztos, hogy az egyszerűsítés nem fog előbbre vinni minket. Na hát néhány jellemzésem lenne még a kérdéseire. Tehát, hogy vannak-e következmények? Igen. A válaszom igen. Egy nagyon egyszerű példát adnék. Tudom a belga kollégáim mit vannak, és szeretik a példát. Belgiumban a multifunkcionális nyomtatókon van egy jogdíj. Attól függően, hogy mennyire gyors. 96 óta nem tudunk megállapodni, hogy ilyen gyorsan nyomtat, vagy így düdüdüdű sebességgel nyomtat. Most a bíróság előtt vagyunk, mert visszaható hatállyal kérnek tőlünk 100 eurót nyomtatónként. És igazából egy egy 100 eurós termék most 176 euróba kerül nekünk vissza menőleg. Tehát nem vethetünk egy 170 százalékos új adót. Belgium van egy szoftver, és ha Belgiumban vagyunk, akkor azt mondják, hogy hát csak lassabban tudunk eladni, különben nem tudjuk eladni. Tehát ez egy nagyon jó példája itt a torzulásnak, a belső piac torzulásnak. Köszönöm. Köszönöm. Tudom, hogy más vélem van. De a tolmácsoknak már több mint három perce szünetük van. Egy mondatot még megkap. Mikrofon kérnék szépen. L'Europe a défendu Európa kiállt a kulturális kivétel mellett, úgy gondolom, hogy ugyanerről van szó most is, akkor, amikor a magán példány jogdíját kívánjuk fenntartani, és hogy Kestex asszony mondotta, valóban a dolgok változóban vannak és lesznek, és hát a dolog, már a rendszer működik már most is, mindig meg lesz a lehetőség arra, hogy tovább továbbfejleszünk azt, és ha az európai kontinens, az Európai Unió megkívánja védelmezni a kulturális identitását, akkor nyilvánvalóan a művészeit védeni kell, és ha nem így járnánk el, akkor teljes mértékben szembe mennénk a kulturális kivétel védelmének. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nehéz téma. Tovább vitázunk. Nem tudom, hogy most a végén hogyan zárjam el a dolgokat. Valószínűleg modernizálni kell a jelen rendszert. Tehát teljesen megszüntetni a régit nagyon nehéz lenne. Tehát ez a kiinduló helyzet. Most szeretném eh, berekeszteni a meghallgatást. Köszönöm szépen mindenkinek. Az biztos, hogy a ciklus alatt még foglalkoztat minket a téma. Köszönöm.